és a megfelelő minőségben történjen ez az eljárás. Harmadszor úgy gondoljuk, hogy a szabályozás továbbfejlesztése révén a, csökkenteni kell a költségeket és kockázatokat. 200 milliárd euróról beszélünk az elkövetkezendő 10 évre vetítve, és szeretném nyíltan kimondani, egyre inkább aggaszt engem az, hogy az energia ágazatban a kutatástól, a termelésen keresztül a tárolásig és az energiahatékonyságig jelenleg nem elegendő a pénz. Az ösztönzők, de a tervezés biztonság, az átláthatóság, a biztonság, az energiaágazat és az energiapolitika részéről a befektetők részére jelenleg még nem teszi eléggé vonzóvá az ágazatot, ezért a szabályozási keret javítása, az eszen keresztül, a különböző nemzeti hatóságokon keresztül, az infrastrukturális projektek költséghatókonyságának vizsgálata által szerintem legalább ilyen fontos. És negyedszer, adott esetben társfinanszírozásra lehet szükség az Európai Unió részvételével. Úgy gondolom, hogy az összes projekt 50-60 százaléka esetében egyáltalán nincs szükség társfinanszírozásra. A projektek egy bizonyos esetében, mondjuk 10 plusz x százalék esetében lehet szükség társfinanszírozásra. Az EEPE e e programon belül körülbelül 60 projektet sikerült eddig végrehajtanunk, és ebből azt a következtetést vontuk le, hogy az európai energiapolitika számára fontos intézkedések egy része, a közös érdekeket szolgáló projektek egy része nem finanszírozható a piacról. Ide tartozik a balti államokban szükséges energetikai projektek csoportja, aztán ide tartozik Majorka integrációja, a spanyol, és ezáltal az európai energetikai belső piacra. És a legnagyobb kihívás nyilvánvalóan Ciprus lesz, azért mert Ciprus fekszik a legtávolabb az európai energiapiactól. És aztán vannak részént topográfiailag nagyon nehéz projektek és költséges projektek, ahol szintén társfinanszírozásra van szükség. És a társfinanszírozásnak egyfajta irányító funkciója is van. Vannak olyan régiók Európában, ahol minden tagállam ö, szeretne ö, folyékony gázterminálokat építeni, hát hogyha ezt megengedjük, akkor a végén több terminálunk lesz, mint energiafogyasztónk. Itt Ilyen esetekben egy 10-20%-os társfinanszírozás az EU részéről egyfajta irányító szerepet tölthet be, összefoghatja az erőforrásokat, és ez is szolgálná a költséghatékonyságot. A Connecting Europe eszközt tegnap mutattuk be. Ez gyakorlatilag a finanszírozási eszköz. Ezt a 9, ezzel a 9,21 milliárd euróval a lehető legtöbbet szeretnénk elérni, másokkal együttműködésben, különböző projektbondokkal, garanciákkal és a kockázatok egy részének átvételével. Ez azt jelenti, hogy társfinanszírozásként pénzt öntünk a projektekbe, és ezeket kiegészítjük más pénztechnikai eszközökkel. Ennyit szerettem volna ma elmondani, nagyon hálás vagyok azért, hogy novemberben újra találkozhatunk, hogy aztán a munkaprogramot be tudjam mutatni. A 2012-re vonatkozó energiapolitika vonatkozásában. Ma tehát csak az infrastruktúráról beszéltem, néhány hét múlva azonban bemutatom az energiapolitika, az európai energiapolitika teljes napirendjét, menetejét. Elnök, köszönöm szépen Ötinger biztos úrnak, most rátérünk a kérdésekre, fél tízig van időnk. Csak az infrastruktúráról van szó, és csak az ezzel kapcsolatos információkról van itt most szó, ezért örülnék, ha a kérdésekre összpontosíthatnánk. 12-en jelentkeztek már, hogy hozzá szeretnének szólni. Remélem, hogy egy percben mindenkinek sikerül elmondani, amit szeretné. Del Castillo asszony az első parancsoljon. Yes, for Szeretnék megfelelni önnek, elnök úr, és nem vesztegetni az időt. Először is eh, gratulálok, biztos úr. Ön számos fontos kérdésről beszélt, de ezek közül az első az az, hogy a lassúság, illetve különböző administratív akadályok lassíthatják ennek az európai infrastruktúrának a kialakulását, és noha három éves határidő van megszabva, és van egy nemzetközi iroda, amely ezt kézben tartja, de tudjuk, hogy vannak veszélyek, mert túlzott a bürokrácia. Az Európai Bizottságnak egy monitoring csoportot és egy follow-up folyamatot kellene létrehoznia, szinte napi monitorozási folyamatot, a határidő ellenére is, mert ha ezt nem teszik, akkor én biztosíthatom önt arról, hogy a legtöbb ország le fog maradni. Ezt tényleg nagyon komolyan mondom, és ön is kitért erre. Frau Vallean, Entschuldigung, Elnézést, Valánt asszony következik. Yes, uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, tisztelt uh, elnök úr. Biztos úr, köszönöm önnek ezt a javaslatot ismételten. Nagyra uh, értékelem uh, ezt, ezt már többször elmondtam, ez egy nagyon egyszerű, pragmatikus megközelítés egy olyan időszakban, amikor a krízisről beszélünk, és Európa kicsit ketté szakad, és ez a javaslat arra irányul, hogy hogyan tudunk még jobban integrálódni és fejlődni. Két pontot szeretnék, két kérdést szeretnék feltenni önnek. Az első az az lenne, hogy ön mit gondol, a bizottság mit gondol a nemzeti infrastruktúrák fejlesztéséről, mert erre szükség van, és nem igazán egyértelmű az, hogy a tagállamok megvan-e az akaratuk és a pénzük arra, hogy a nemzeti infrastruktúrát fejleszék. A második kérdés arra vonatkozik, hogy az általános európai piac esetében ez az infrastruktúra hogyan fog segíteni az európai piaci piacnak. Köszönöm szépen. Elnök Palcsitis kollega következik. E, Köszönöm szépen, tisztelt e, elnök úr, tisztelt biztos úr mint minden alkalommal, most is szeretnék köszönetet mondani önnek mindazért, amit az elmúlt két évben tett. Tudjuk, hogy eh, az európai energiarendszerek milyenek, és eh, egyértelműek az alapelvek is. A harmadik országokról szeretnék beszélni, a 9 milliárdról, amit ön említett, az nem lesz elég ahhoz, hogy, hogy ezt elvégezzük, projekt kötvényekre is szükség lesz, ez egyértelmű. Azt is elmondta, hogy meg kell gyorsítani az eljárást, de úgy vélem, hogy azt a kérdést is fel kell tenni a központosítással kapcsolatban, a közbeszerzést illetően, mert szerintem ezen a területen is lehetne központosítani a rendszereket, és sokkal nagyobb hatékonyságot lehetne elérni. Turmes úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Gratulálok ahhoz, hogy az infrastruktúrát a napirendre tűzték a bizottságnál, hogy szeretnék gyorsítani a tervezést. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Anélkül, azonban történik majd ez a gyorsítás, hogy a különböző környezetvédelmi jogszabályokat semmibe vennék, és megpróbálják bevonni a helyi lakosságot, illetve azt is figyelembe venni, hogy rájuk is kihatással vannak ezek a projektek. Nyilvánvaló, hogy egy pénzügyi válság idején nehéz a finanszírozást és a befektetéseket biztosítani, hogyha ezt a 9 milliárdot maximálisan szeretnénk felhasználni, akkor nem értem, hogy miért csak 1 milliárdot fordítunk arra, hogy a tőkeköltségeket csökkentsük az Európai Befektetési Bank, Beruházási Bank segítségével, és utána elajándékozzuk a többit. Úgy gondolom, hogy 3-4 milliárdot kellene arra fordítani, hogy a költségeket, a tőkeköltségeket fedezzük, és valahogy részesítsük a bankokat a projektek végrehajtásában. Aztán a hatástanulmányban úgy gondolom nagyon helyesen azt írja, hogy a beruházási szükséglet 70%-a az villamos energiahálózatok modernizálására, korszerűsítésére vonatkozik, arra kell költeni. Úgy látom, hogy a legtöbb pénzt a gázellátásra fogják fordítani, ezt összevetve azzal, hogy 80%-os társfinanszírozásra van szükség, úgy gondolom, hogy a végén oda, jutunk el, hogy a Nabukora rengeteg pénzt költünk, és aztán semmi nem marad a többi beruházásokra. Aztán végül CCS, több mint egy milliárd eurót költöttünk a gazdaság élénkítő csomagon belül a CCS-re. Ez a pénz néhány nagyvállalat számláin pihen, nagyon, so, nagyon kevés dolog történt ez ideig. Most pedig még több pénzt akarunk ebbe beleölni. Fontos lenne megnézni, hogy mi történt azzal a pénzzel, amit ezek a vállalatok már ez idáig megkaptak. Köszönöm. A, przepraszam. Mówię, że to jest dokument niezwykle obiecujący, natomiast mam trzy, trzy szczegółowe pytania. Köszönöm szépen. Nagyon sok ígéret van ebben a dokumentumban, de lenne egy kérdésem az arányokkal kapcsolatban. 140 milliárd az intelligens hálózatokra, a magisztrálra, 70 milliárd a gáz infrastruktúrára. Honnan fakad ez az arány, és ez azt jelenti a társfinanszírozás szempontjából, hogy EU garanciák is lesznek-e itt egy-kettő arányban, és meg fogják-e gyorsítani az engedélyezési eljárás. Ez egy jó ötlet, de számomra nyitva áll még az, hogy miért csak kiválasztott befektetések, befektetések élvezhetik ezt a meggyorsított eljárást. Miért nem mindenki? Az eljárás hossza pedig nem érték önmagában, ez itt igazából nincs jól megszervezve semmi, a déli áramlat, a South Stream a harmadik kérdés, a Nabucco kisebb lesz, mint ahogy azt tervezték, lehet, hogy Nabukinónak kellene hívni, és nem Nabukkónak. Emiatt nem gondolja-e elnök, biztos úr, hogy ezzel az eszközzel tudják megfelelően garantálni az egyértelmű, az eredeti befektetést. Köszönöm szépen, panie komisarzu, to jest bardzo ważne. Koloászka Bobinska asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az energia, a dokumentumot, ha jól értelmezem, akkor azt mondja, hogy a, az európai szintre emelés szeretnék az energia infrastruktúra javulását elérni. Szeretném megtudni öntől, hogy a pénzt, ezt a 9 milliárd eurót a strukturális alapokból vonják e majd el, amely fölött rendelkezhetnek a tagállamok jelenleg. Úgy értem, hogy a tentből érkezik a pénzek egy része, de gyakorlatilag a projekt csak úgy valósítható meg, hogy egyik zsebből kivesszük, a másikba meg beletesszük a pénzt, a strukturális projektek pedig ennek a kárát szenvedik majd. Tikau asszony. Domnule președinte, domnule comisar, vă felicit și eu pentru... Köszönöm, biztos úr. Először is szeretnék eh, gratulálni önnek a, azért a jövőképért, amit ez a dokumentum eh, tartalmaz. Szeretném tudni, hogy eh, mely projektek vonatkoznak a Fekete-tengerre. A Fekete-tenger az Európai Unió energiabiztonsága szempontjából rendkívül fontos, és itt nem csak a Nabucco projektre gondolok, hanem egyéb Fekete-tengeri projektekre is. Második kérdés, ki fogja kezelni azokat a pénzalapokat, amelyeket az infrastruktúrára szánnak, milyen ügynökség, és ez a Connecting Europe eszköz hogyan viszonyul majd a strukturális alapokhoz például, vagy egyéb alapokhoz. Ami az energiaszegénységet illeti, hogyan fogják biztosítani azt, hogy észszerű áron hozzáférhető legyen az energia a polgárok számára, ez különösen válságos időkben fontos. Karinz kolléga. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy kicsi késés volt a tolmácsolásban, ezért nem hallottam a nevemet. Tisztelt biztos úr, szeretnék köszönetet mondani önnek. Már évek óta beszélünk az európai energiapiacról, és eh, a jól működő infrastruktúra nélkül, ami összeköti a tagállamokat, ez nem lehet lehetséges. Ahogy látom, a bizottság végre azt javasolja, hogy az a pénz, amit az infrastruktúrára fordítunk, az nem csak az egyes országokra vonatkozik, hanem az interkonnektorokra és a gáz területén például. Ezzel kapcsolatban úgy látom, hogy ez nagyon fontos Európa számára. Lenne egy kérdésem. Az Európai Bizottság milyen fajta arányokat lát a projektek esetében, és a Nabucco esetében például mi lesz? Ez egy olyan projekt, amely Európán kívül van. Az 1,9 milliárdot csak Európára vagy Európán kívül használják. Podimáta asszony következik. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Επίτροπε. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr. A magam részéről is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy megragadták a kezdeményezést az infrastruktúra prioritások meghatározására az energetikai területen. Nagyon fontos ez az éghajlatvédelmi célok elérése szempontjából is, és annak érdekében is, hogy valóban létrejöjjön egy európai energetikai belső piac. Emellett a gazdasági növekedést is serkenthetik az intézkedések, hiszen nem véletlen biztos úr, hogy az ön által említett kezdeményezést az Európai Bizottság a válság leküzdésére vonatkozó stratégiájában is szerepel. Ott ugyanis az a megfogalmazás szerepe, hogy gazdasági növekedésre van szükség nyilvánvalóan a válság leküzdésére. A finanszírozás több kolléga már említette, ön azt mondta, hogy a költségek és a kockázatok egy európai szabályozás révén csökkennének. Talán érdemes volna ezt még részletezni egy kicsit, hiszen a jelenlegi helyzetben a finanszírozás nem oldható meg a állami beruházási projektek révén, ugye mert sok tagállam nehézségekkel küzd, de a magánszektorban is sok tagállamban problémák merültek fel, és újra és újra utaltak már többen arra, hogy a reálgazdaság számára sem áll rendelkezésre elegendő hitel és eszköz. Jelenleg vita folyik arról, hogy az európai bankokat támogatni kell, meg kell segíteni őket. Ön esetleg Tud-e arról, hogy az Európai Bizottságon belül kezdeményeznek egyfajta prioritás meghatározást az európai bankok támogatására, hogy ezek a bankok konkrét európai szintű projekteket finanszírozzanak, vagy olyan projekteket, amelyekről ma is itt vitát folytatunk. Második pont. Vannak meg gondolások, melyek szerint talán nem lenne érdemes nagy európai projekteket végrehajtani, európai szintű projekteket az energetikában. Tud róla bizonyosan, hogy tervek vannak arra, hogy Görögországban nagy naperőműveket építsenek, és utána innen exportálják az energiát például Németországba. Köszönöm. Benson kolléga. Köszönöm, elnök úr. Én eh, a biztos úrnak eh, azt mondanám, hogy eh, jó, hogy végre a szavakat tettek, követik. Nyilvánvalóan én is egyetértek azzal, hogy életképes közös projektekre van szükség, illetve olyan projektekre, amelyek környezetvédelmi, társadalmi és pénzügyi szempontból is elfogadhatóak. A brit spanyol és olasz fél már lépett, de nekem vannak fenntartásaim az energetikai belső piaccal kapcsolatban, mert igazándiból nem létezik energetikai szempontból belső piac, mégpedig azért, mert a nagy energiacégeket ez nem érdekli. Hogyha a balti államokat vagy a kelet-európai államokat nézzük, akkor ott azért oda kell hatnunk, hogy ne legyenek ennyire kiszolgáltatva egyoldalúan a Gazpromnak az Európai Bizottság részéről a társfinanszírozás üdvözlendő dolog, ami azt jelenti, hogy az EU akár 80%-ot is fizet az olyan projektekért, amelyek az energiállátás biztonságát garantálják. Ez a jövőre tekintettel egy, egy jó lépés. Ami azonban a Finországot és a balti országokat illeti, ott 10 millió köbméter gázról van szükség, van szó. Mindenképpen be kell venni ezt a térséget is az elképzeléseinkbe. Köszönöm. Kolléga Susa Wagner. Susa Wagner kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék hangsúlyozni egy olyan dolgot, amit már többet, többen is említettek. Az engedélyezési eljárások problémája a tagállamokban. Úgy gondolom, hogy a bizottság szándéka jó, de nem tudom, hogy ez a szándék összeegyeztethető-e a tagállamok beli eljárásokkal, ott ugyanis belső nehézségek adódnak sok tagállamban a nagyon magas szintű decentralizáció. Aztán van még egy pont, amit még semmi nem említ, senki nem említett, ez a lakosság ellenállása az ilyen projektekkel szemben. Fontos ezt hangsúlyoznunk, hiszen a bizottság jó szándéka ellenére kudarcot valhatunk, és a mi jó szándékunk ellenére is, egyszerűen azért, mert a lakosság nem támogatja ezeket a nagy projekteket illetve ellenállást tanúsít velük szemben. És zárásképpen szeretném sajnálatomat kifejezni afelől, hogy afelett, hogy az ibériai félsziget eltűlt a dokumentumokból. Remélem, hogy ez változik majd még. Herzog kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük a biztos úrnak, hogy hozzánk látogatott. Számtalan kérdésem lehetne, néhányat a kollégák már megkérdeztek, ezért egyetlen egy kérdésre szeretnék koncentrálni, e, nevezetesen a határon átnyúló hálózati részekre, e, amelyek a szomszédos vagy még távolabbi országokat jelentik milyen nemzetközi szerződés kötési gyakorlatra számthatunk kik lesznek a felelősök az eu intézményrendszerben a szerződésekért és egyáltalán várható e hogy ennyire rövid idő alatt valóságos szerződéseket lehet kötni? láttuk itt az európai parlamentben is hogy például az euronest létrehozása működtetése határozathozatala milyen nehézkes mennyire bizakodó ön ebben és ki lesz ezekért a felelős? köszönöm. Danke, danke. Cavallio. Cavallio asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy az infrastruktúrát felvette a napirendbe, illetve gratulálunk az észak-déli koridor miatt is, amely a dél és egész Európa szempontjából rendkívül fontos, eh, különös tekintettel az ibériai félszigetre. Említette az energiaterminálokat, és azt, hogy sok létezik ezekből, illetve sokra vannak tervek. Tudjuk, hogy már léteznek ilyenek, az ibériai energiaterminálok nagyon jelentős szerepet játszhatnak az ellátásbiztonság, illetve a diversifikáció szempontjából, akkor, hogyha Európa jó konnekciókkal akar rendelkezni. Ami a, pedig, és ez a második dolog, tárolási kapacitást, az is az infrastruktúra csomag része kell, hogy legyen. Kolléga Winkler. Winkler kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen a gyakorlatias eh, javaslatokat. Nekem legfontosabb az egyszerűsítés, és eh, hagyj utaljak még röviden arra, hogy az egyszerűsítésnél Németországban keleten és nyugaton kitűnő tapasztalataink voltak, és eh, itt volt egy törvénytervezet is nálunk, és a Németországban ezzel az infrastruktúrát a különböző rendszerek ellenére sikerült egyszerűsíteni és összekötni, és eh, így sikerült egy eh, modellt teremteni akár Európa számára és az energiaösszekötetések tekintetében. Elnök, akkor úgy gondolom, hogy ezzel meg is adhatom a szót a biztos úrnak, és megkérem arra, hogy eh, a lehető legrövidebben válaszolja meg a kérdéseket. A tagállamokban teljesen különböző feltételek vannak, ami az alkotmányos jogot illeti, ami a tulajdont illeti, a tulajdonjogot illeti a terület esetében, ami a közgazdatást, illetve a joghatóságot illet. Például nem hiszem, hogy Máltán a hatóságok, illetve a bíróságok szám ugyanakkora, mint mondjuk Franciaországban. Mm, vannak bizonyos nemzeti alkotmányok, ahol egyetemi szabályozás van, hogy a tulajdon jogosít, viszont kötelezettséggel is jár. Tehát a három éves eljárás nem lehet egyformán egész Európában kezelni a három évre meg kell adnunk a felteleket, és figyelembe kell venni a nemzeti alkotmányos jogot, illetve különböző bírósági jogot is, és arra kell ügyelnünk, hogy a tagállamok el tudják mondani azt, hogy hogyan akarják betartani ezt a három évet. És így bizonyára sikerül majd erősíteni a, a, a szakértői réteget a közigazgatásnál, és lesz még időjük is arra, hogy megfelelő módon átszervezik a bíróságot arra, hogy gyorsan tudják intézni ezeket az ügyeket. A meggyorsítás során csak a határokon átnyúló infrastruktúrákkal foglalkoztunk. Miért? Azért, mert ez európai felelősség. Nincs egyetlen egy tagállamnak sem tiltjuk meg, amely ezzel a modellel halad előre, hogy példaértékű legyen. Minden tagállamnak lehetséges ezt a gyorsítást igénybe vennie a fontos infrastruktúrák esetében, amelyeket a saját területeken terveznek. Egyébként a szétosztó hálózatok esetében is vannak regionális szétosztó rendszerek és a smart gridek esetében is a nemzeti hatóságok saját hatáskörükben dönthetnek az adott projekt meggyorsításáról. Turmes kollega a 9 milliárdos kérdést én egyértelműen nyitva hagytam. Az 1 milliárd, amelyel új ö, pénzügyi eszközöket hozunk létre, egyfajta segítséget próbálunk kínálni. Itt van kritika is ezzel kapcsolatban, és így, hogyha ez a modell beválik, akkor ezt éves szakaszokban fogjuk végrehajtani. Évente fogjuk kiadni az eszközöket és ezeket irányítani. Szeretném elmondani, hogy egy-két év után, hogyha ez bevált, a, ezen eszközökre szánt pénzösszegek növekedni fognak, A Nabucco nem érintett mindenben a projektekben a, a Nabukót az ottani két millióból finanszírozzák, akár csak a Poseidont, és elmondom egyetemben önöknek, hogy a Nabukó remélem egy déli korridor lesz. Ez következő két-öt hónapban fogunk erről dönteni, viszont ez nem e, függ a 2014-es, 2020-as szakasból. A CCS esetében az elkövetkező évben, novemberben nyújtjuk ezt be, el, elő fogjuk terjeszteni a CCS köztes mérlegünket, a koncepciónkat 2,25 milliárdra határoztuk meg. 2 milliárd a CCS szállítási utakra. Azok az eszközök, amelyeket megkaptunk, az 1 milliárd a 6-7 projektben, ami az én felelősségem alá tartozik, ezek voltak, mint a Hédegárd biztos projektjei. Ezeket nem bankok által fizetjük. Itt ezeket rátáként fogják kifizetni a demonstrációs projekteknél, ahol néhány már egészen jól halad, vannak, ahol még mindig csak a tervezési szakaszban állnak. A 140 az elektromos áramra, a 170 az áramra, a gázra, ez nem fog a 9 milliárdtól függeni, tehát ez lehet, hogy a gáz és a gáztárolás és a gázterminál esetében egy harmadot fogunk kiadni tehát több mint 3 milliárd, ez azt jelenti, de ez attól függ, hogy mi lesz majd a prioritások listája elsősorban, és attól is függ majd, hogy a projektek mennyire bankképesek, tehát mennyire van szükség a társfinanszírozásra részünkre. Még egyszer, ha megnézzünk egy Rotterdam, Amsterdam, Dortmund felé vezető interkonnektort, tehát egy holland-németország összekötetésről van szó, ott minden vezeték, hogy bár, most mindegy, hogy áramról vagy gázról van szó, nem lesz szükség közpénzekre, mert két metropol között, és nagyon sok minden függ a piactól, és a piac is érdekelt ebben, és lesznek olyan projektek, amelyek a mi közérdekünkben állnak, és lehet, hogy itt 10, maximálisan 80%-os támogatást igényelnek. Itt azonban mindig attól függ függeni a támogatás, hogy mit eh, tudunk eh, átadni a fogyasztóknak, mit lehet belevonni az árakba, és milyen fajta társfinanszírozásra van szükség ahhoz, illetve milyen fajta eh, megoldásra van szükség ahhoz, hogy megfelelő legyenek ezek az összeköttetések, ezek a hálózatok. A költségvetési javaslatunkban Természetesen egyfajta verseny van a különböző kiadások között. Most a 40 milliárd és a 40 milliárdon belül a 10 milliárd az energiára megy, az infra, az, és ezt a struktúrai csomagtól kell elvenni. Esetlegesen egy, egy mezőgazdasági politikus azt mondhatja, hogy a GAP támogatásnak hiányzik, kap támogatásnak hiányzik a pénzt, de ez a költségvetési politikusoknak a feladata, hogy ezt eldöntsék, az is egy kérdés, hogy mekkorának kell lennie az európai költségvetésnek, a GDP-nek 1%-ának, vagy még magasabbnak, nem tudjuk még azt, hogy a GDP hogyan fog kinézni három év múlva az Európában, nem tudjuk, ez nagyobb lesz, ugyanekkor lesz, vagy kisebb lesz, és ezért vannak prioritásaink a költségvetési javaslatban, és szerintünk az energia 10 milliárdot megér, mert ez nagyon fontos a gazdaság, a minő, az életminőség, a klímavédelem szempontjából. És sehol sem láthatunk ilyen nagy felzárkózási igényt, mint az infrastruktúrák területén. A közlekedési infrastruktúra, az utak, sínek esetében sokkal jobb a fejlettség Európában, mint a gáz vagy energia vezetékek esetében. Tehát itt mindenképpen van egy történelmi felzárkóztatási igény. Azt is kérdezték, hogy milyen projektek vannak milyen országokban. Még nem tartunk még itt, egyértelműen vannak nagy területek, például Spanyolországon, Spanyolország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Spanyolország, Marokkó. Itt uh, szeretnénk -e azt, hogyha a tagállamokban a kormány illetve, és részt vennének, illetve a cégek, hogyha Megadunk egy listát, és a tagállamok és bizonyos képviselők csak azt néznék, hogy mennyi pénzbe kerül ez, és, és hogy több pénz kerülne így vissza. De hogyha, és, és, emiatt elutasítanánk, az, elutasítanák a javaslatainkat, tehát legyünk óvatosak. Például Németországban ismereteim szerint Németországnak garantálják azt, hogy energiaterületen az infrastruktúrák esetében a társadalmi kevesebbet kapnak vissza, mint amit befizetnek. Miért? Azért, mert egy olyan terület, olyan ország, ahol, amely Európa közepén van, nagy népsűrűséggel, itt a piacon keresztül kell finanszírozniuk ezt, ez elfogadható, viszont másrésztről Málta a balti államok esetében, Görögország esetében nem tudjuk őket bevonni társfinanszírozás nélkül. Tehát óvatosnak kell lennünk, vannak energiavállalatok és pénzügyi vállalatok olyan országokból, Németországból, Olaszországból, Franciaországból, amelyek a, átvettek akár energiavállalatokat is, tehát működnek ezen a területen, ezért az integrá- a piac integrációja az ő gazdasági érdekük, és tehát erről van szó, a szolidaritásról. Utolsó pont, amit szeretnék megválaszolni, a következő hetekben természetesen még visszatérek erre a kérdésekre. A 27 tagállam esetében látjuk-e az eszközöket, vagy ezt kibővítjük-e a harmadik országokra, és a súlypont mindenképpen az EU-n belül lesz, de hogyha kizárnánk a harmadik országot, az hamis lenne, vagy rossz lenne. Hadd mondjak egy példát, hogyha például Görögországban komolyan vesszük a megújuló energiaforrásokat, és a Task Force azt javasolja, hogy ott építsük ki a megújuló energiaforrások infrastruktúráját a termelés szempontjából, és ez része lehet a privatizációs koncepciónak, akkor eh, gyorsan kell eljárnunk, és figyelembe kell vennünk a bulgáriai, illetve nyugat-balkáni hálózatokat is, mert lehet, hogy jó lenne az, hogyha a Görögország kapcsolatos tervünk esetében az áram vezetékeket előtérbe helyeznénk a Nyugat-Balkánon keresztül, és ezeket társfinanszírozással hoznánk létre, és így Szerbia, Montenegro, tekintetében ezek még nem EU tagállamok, viszont lehet, hogy hamarosan azokká válnak. Tehát ezek a vezetékek lehetnének egy előfinanszírozása mindennek a projekteknek. Hogy egy más példát mondjak, hogyha komolyan gondoljuk az energiapartnerséget a déli földközi tengeri térségben, akkor egy tengeri alatti áramkábel Tunézia, Algéria esetében ugyancsak a mi érdekeinket szolgálja, és ezért a társfinanszírozás érdek, érdekünkben áll így Európán kívül is. Hadd köszönjem meg még egyszer a kérdéseiket, és az elkövetkező hónapokban nagyon szívesen készen állok még elmélyítő beszélgetésekre. Nagyon szépen köszönöm mindenki nevében. Ezeket az információkat különös tekintettel arra, hogy a bizottsági javaslat megszületése után ilyen gyorsan eljött hozzánk és bemutatta mindezt. Haladunk is tovább, az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség ENISA a következő napi rendi pontunk. Beszéltünk már erről néhányszor, ma ezt még egyszer megtesszük, vannak további módosítók, Chichester kolléga ma sajnos nem tud itt lenni. Mégsem változtattuk meg a napi rendet, illetve az ütemtervet, mert fontos, hogy időben végezzünk ezzel a kérdéssel. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy többféle kérdés kör van. Csicseszter kolléga beszélt már erről nemrégiben. 250 módosítót nyújtottak be összesen, az ütemterv is világos, november 10-én szavazunk. Szeretném kérdezni az árnyék jelentéstevőket, ha jól tudom, Éler kolléga is átveszi a feladatot, hogy Csicseszter úr elgondolásait bemutassa. Kevés időnk van, kérem, legyenek csendben. Nem értem, hogy miért kell mindenkinek dumálni, amikor a teremben tartózkodik. Nem lehet kimenni a teremből, hogyha meg szeretnének beszélni valamit? Legyünk ferek, tisztességesek a kollégákkal szemben. Hát nem olyan nehéz feladat ez. Éler úr. Much. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, nem vagyok alkalmas arra, hogy átvegyem a raportőr szerepét, de Charles Chichester Giles Chichester nem lehet itt. és talán néppárti, eh, valamint eh, egy átfogóbb eh, nézőpontból mégiscsak át tudom venni ezt a jelentést. Összességében elég egyértelmű, hogy a parlament a az információbiztonsági ügynökséget meg akarja erősíteni, zeníz a szerepét meg akarja erősíteni, Teljesen egyértelmű, hogy a az Eniza létrejötte egy kompromisszum eredménye volt, a nagy tagállamok szkeptikusan viszonyultak az Eniza hatásköreivel kapcsolatban, más tagállamok viszont üdvözölték azt. Őszintén elmondhatjuk, hogy az Eniza méltó arra, hogy meghosszabbítsuk a mandátumát. Ennek részben az az oka, hogy a helyzet azóta sokkal drámaibbá vált, mint amikor az Enizát létrehoztuk. Hogyha megnézik a módosító indítványokat, akkor azt látják, hogy három különböző téma köré csoportosíthatóak. Először is vannak azok a módosítók, amelyek az ENISA mandátumának kiterjesztéséhez kapcsolódnak és eh, itt azt gondolom, hogy a parlament eh, a mandátum kiszélesítését szeretné elérni elvi éllel, a közös álláspont az, hogy ez nem egy olyan ügynökség, amelynek végrehajtó mandátuma van, mert a végrehajtás a tagállamok feladata, de mégis szeretnénk a működőképességét kiszélesíteni, a lehetőségeit kiszélesíteni a zenizának, különböző irányokba nyitni. Tehát a, ami a mandátumot illeti, itt nem csak arról van szó, hogy az a, hogyan viszonyul az Európai Bizottsághoz, bár ez az egyik dolog, amivel foglalkoztunk, mert azt szeretnénk, hogyha nem kötelező jelleggel az lenne a helyzet, hogy az ENISA-t az Európai Bizottság akkor kérdezi meg, amikor jónak látja, szeretnénk, hogyha kötelező jelleggel kellene konzultálnia, más módosítók inkább horizontális dolgokra térnek ki, a GRC-k és az ENISA közti jobb együttműködést szeretnénk, és azt, hogy az ENISA jobban belefolyjon az informatika, információbiztonsági kutatásokba. Az ENISA eredetileg nem vent részt a program igazgató tanácsában, az informatika biztonsági programok igazgató tanácsában, aminek semmi értelme nincs. Tehát mi ezen szeretnénk változtatni. Van azonban egy határ, ameddig hajlandóak vagyunk elmenni, végrehajtó ügynökséget nem akarunk, ugyanakkor a hatáskörét és az interoperabilitását ennek az ügynökségnek ki szeretnénk terjeszteni. Ennek a szakbizottságnak tehát az a feladata, hogy egy kicsit az Európai Bizottságot ösztökélje, hogy ebbe az irányba elmozduljon. A másik dolog, amiről a módosítók szólnak, az a mandátum időbeli hatájának kiterjesztése. Szó van itt egy állandó mandátumról, amely nem egyedi ugyan, de a parlament ritkán ad ilyesmit, általában korlátozott mandátumot ad a parlament, és aztán ezt később kiterjeszti vagy sem. Ami a kibertér biztonságát illeti, ez egy hosszú távú feladat, és azt gondolom, hogy lehetséges egy olyan kompromisszum, amely arról szólna, hogy korlátozás nélküli mandátumot adunk az európai, ennek az európai ügynökségnek, de felülvizsgálati záradékkal, vagy egy öt éves mandátumot, és aztán döntjük el, hogy mit teszünk. A néppárt álláspontja, a néppárt többségi álláspontja szorosan összefügg az ENISZA szervezeti és szerkezeti kérdéseivel. A kibertérbiztonság természete is állandóan változik. Régebben fele annyi kihívással sem kellett megküzdenünk, mint most. Éppen ezért az ENISA felépítése, szerkezete ebből a szempontból is kérdéses, mert előfordulhat, hogy egyéb struktúrákat kell majd létrehozni, olyan struktúrákat, amelyek kapcsolódnak a NATO struktúrákhoz, vagy új NATO struktúrákra van szükség, a tagállamok egy jó része részt vesz a NATO-ban. Könnyen előfordulhat, hogy az elkövetkezendő öt évben egy teljesen új eh, struktúra felépítésére, létrehozására lesz szükség. Az Egyesült Államokban öt év alatt építették ki az ottani intézményrendszert, és ha ehhez hasonlítjuk az európai állapotokat, akkor azt látjuk, hogy ennek a folyamatnak még csak az elején vagyunk jó lenne tehát látni, hogy mit hoz a jövő a hosszú, távú, hosszú távon is. Éppen ezért az kell eldöntenünk, hogy egy korlátozás nélküli mandátumot 5 éves felülvizsgálattal adunk az ügynökségnek, vagy pedig egy előrelátható, korlátozott mandátumot, és később pedig újra döntünk. Ezzel el is érkeztem az utolsó témához, a székhely témájához, és hadd mondjam itt el nagyon őszintén, hogy nagyon csalódott vagyok a görög kormány miatt, mert a Zeniza székhelyéről folyó harc teljesen szükségtelen volt, lett volna egy kompromisszum lehetőség, az Európai Bizottság is tárgyalni akart Görögországgal, hiszen itt a zenézának a képességéről is szó van. Addig, amíg nem hajlandóak kompromisszumot, kompromisszumba belemenni, addig felmerülhet az, hogy az Enizának egy administratív részlege ott marad, ahol van, és egy operatívabb részlege pedig Aténba költözik, ahonnan könnyebb, könnyű, könnyebb mozogni az ENISA nem egy olyan ügynökség, ahol az alkalmazottak állandóan a kompjúter előtt ülnek, az ilyen munka a tagállamokban folyik. Az ENISA egy platformot alkot, vagy képez, egyfajta szakmai műhely, és hogyha ki akarjuk terjeszteni a mandátumát, akkor sokkal operatívabb, sokkal inkább operatív képességekre van szükség. Mindez egy érv amellett, hogy hozzanak létre egy kapcsolattartó irodát Brüsszelben, és az operatív munkát pedig Aténba telepítsék át. De a görögök ragaszkodnak ahhoz, hogy minden krétán legyen, és nem hajlandók kompromisszumokat kötni. Ez pedig egész egyszerűen nem működőképes. Én ma reggel érkeztem vissza Washingtonból, és a DHS-szel, a Pentagonnal folytattunk tárgyalásokat arról, hogy hogyan lehetne megerősíteni az együttműködést az információtechnikai eh, biztonsági kérdésekben, és ők elmondták nekem, hogy szerintük az ENISA eh, nem elég rugalmas, bonyolult a megközelíthetősége, nem működőképes. Eh, kompromisszumra van szükség, nem szimbólum politizálásra. Ne tegyék, ne vegyék ezt szimbolikus kérdésnek, egy gyakorlati megközelítésre van szükség. Ha pedig a görögök hajlandóak elmozdulni, akkor mi is hajlandóak vagyunk kompromisszumokra, ha a görögök hajthatatlanok, akkor egész egyszerűen megkérdőjelezzük a székhelyet. Köszönöm szépen. Négyen szeretnének hozzászólni. Tízkor meg szavaznunk kell, Váljen kolléga az első. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Megszülettek a kompromisszumos módosítások. Szeretnék néhány szót szólni ezekről. Az mandátum időtartalmával kapcsolatban elfogadom a két opciós megoldást, viszont én szeretnék egy végleges mandátumot egy éves felvizsgálattal, amelynek során a parlament megvizsgálhatná, mennyire hatékony ez az ünnökség. Ez biztonságot adna ahhoz, hogy kifejlesztenek egy teljes értékű európai ügynökséget, és ez egy megvolt, egyfajta láthatóságot és biztosítana, biztosítana a telekommunikációs szektorban. hiszek abban, hogy a számítógépes biztonságot, az adatvédelmet is bele kéne vonnunk az ENISA hatáskörébe. Nem hiszem, hogy egyfajta cert kellene, ként kell működnie ennek az ö, ügynökségnek. A koordinációja az ENISA-nak 2010-ben az első európai számítógépes műveletnél megfelelő volt. Viszont nem hiszem, hogy jó azt gondolni, hogy az ENISA segíthet a tagállamoknak vagy az EU-nak az infrastruktúrák biztosítása esetében, hiszen ez egy 24 órás feladat lenne, sokkal több pénzügyi támogatásra lenne szükség, és eh, a szakértőket úgyse lehet időben a helyszínre küldeni. Úgy gondolom, hogy nem a parlament feladata az, hogy eldöntse, hogy hol legyen a széke, és egy jó ö, megoldás lenne az, hogyha a tanácsot arra kérnek, hogy ezt a kérdést újra vitassa meg. Az, hogy Aténban eh, legyen a központ, illetve Brüsszelben legyen összekötő iroda, ez elfogadható számomra, de figyelembe véve a görög problémákat. Nem igazán tudom, hogy itt lehet-e bármilyen fajta ígéretet tenni most, és azok eléggé erősek lesznek -e most. Tehát ezt hagyjuk most a tanácsra, és ne fejtsük ki a mi véleményünket, hiszen nem tőlünk függ ez. Köszönöm, úr. Köszönöm szépen, Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elöljáróban elmondani, hogy egy erős ENISA ügynökségre van szükségünk. Ugyanis a hálózat és információbiztonság területe nagyon fontos volt, és a jövőben egyre fontosabb lesz. Éppen ezért hosszú távú megközelítésre van szükség. Szeretném elmondani, hogy egy határozatlan időre szóló mandátumot támogatunk, miközben öt évente át kell tekinteni az ENISA munkáját, hogy tudjunk reagálni az új kihívásokra is. Másodszor a mandátum lejárta. Azt gondolom, fontos, hogy az ENISA operatív feladatokat is el tudjon látni, tehát valóban képes legyen arra, hogy a tagállamok tevékenységét a hálózat és információ biztonság területén támogassa. Szeretném világosan elmondani, hogy nem arról van szó, hogy a tagállamok munkáját koordinálja az ENISA, vagy akár helyettesítse. Az ENISA-nak nem szabad más nemzeti hatóságokat helyettesítenie. Fontos azonban, hogy az ENISZA világos hozzájárulást tudjon felmutatni az európai jogszabályok kidolgozásához a hálózat és információbiztonság területén, hiszen így módon hozzá tudunk járulni a nemzetközi együttműködéshez ezen a téren. Információgyűjtésre kerülhetne sor, amelyek, amely információkat a tagállamok továbbítanak az enisa a kormányok támogatásával, az egyetemek és más szervezetek támogatásával, hogy így olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel a jövőben megoldhatók a biztonsági kérdések az információ technológia területén. Azt hiszem arra is szükség van, hogy az ENISA ténylegesen képesé váljon összeurópai szinten cselekedni. Az európai intézmények számára, és ezt hangsúlyozni szeretném, talán egyfajta ö, kapcsolódási pontra lenne szükség. Ugyanakkor szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a költségvetés nagy részét a hálózatbiztonság területére kellene fordítani. Kevesebbet kellene a közig, az igazgatási feladatokra fordítani. Ezzel kapcsolatosan előkészítettem néhány módosító indítványt is és végül néhány szót szeretnék mondani a székhelyről is. A székhely jelenleg ugye Görögországban, Herakleonban van. Talán érdemes volna beszélni a székhelyek kijelölésénél alkalmazott kritériumokról, és nem magáról a székhelyről. Alapvetően azt hiszem, azt gondolom, hogy ehelyütt nem igazán beszélhetünk arról, hogy megváltoztassuk a az ügynökség székhelyét. Én azt támogatom, hogy Görögországban maradjon a székhely továbbra is, úgy, ahogyan a tanács döntött a görög kormányjal egyetértésben. Podimata asszony találkozót szervez a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők között, valamint a görög kormány képviselői részvételével, hogy megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy milyen kritériumok léteznek milyen, és milyen, kín, mi, mit tud felkínálni a görög kormány a maga részéről, hogy megoldódjon ez a kérdés. Ha jól tudom, van már egy munkacsoport, amely foglalkozik a, az összes európai ügynökség hatékonyságának kérdésével megnyitott, megnyitjuk Pandora szelencéjét, hogyha feltesszük a kérdést, hogy hát ez az ügynökség miért ebben a tagállamban van, miért nem egy másikban, nem tudom, hogy észszerű-e ezt feszegetnünk. Én úgy gondolom, az Enisza-nak a székhelyét meg kell hagyni, és inkább azzal a kérdéssel kellene foglalkoznunk, hogy az ügynökségnek a hatékonyságát hogy tudjuk javítani. Cukálász úr. Köszönöm szépen, tisztelt Elnök úr, ahogy már megértem önnek, egy részletes levelet írtam önnek a technikai kérdésekről. Éler úr és Tikau asszony a legfontosabb kérdéseket kifejtették az Eniza esetében. Tehát arról a kérdésről van szó, hogy milyen fajta szerepet szeretnénk az Enizának szenni, mi lenne a feladata, a célja. Szerintem az Enizának erős nemzetközi szerepet kell játszania, láthatóvá kell várnia, foglalkoznia kell nemzetközi szinten és az internet biztonságával, foglalkoznia kell ezzel a szomszédos országainkkal szemben is. És de mindenképpen az európai számítógépes biztonságról kell ö, rendelkeznie. Úgy vélem, hogy Tikau asszony javaslata nagyon helyes. Állandó mandátumot kell adnunk öt éves felügyelettel ennek az ügynökségnek, és ekkor állandóan ö, megfogalmazhatunk változtatásokat, ahogy ezt Éler kollega is említette felmerült a székhely kérdése is. Úgy vélem, hogy igazából sohasem merült fel az a kérdés, hogy ennek az ügynökségnek a székhelyét megkérdejelezzük. Úgy gondoljuk, hogy a székhely szorosan összefügg az Eliza munkájának operacionalitásával, és a számvevőszék már megvizsgálta a kérdést, és egyértelműen kifejtette azt, hogy hol vannak az ENISA problémái. Az ENISA az egyik legkisebb ügynöksége az Európai Uniónak, nagyon kevesebb, mint 60-an dolgoznak ott, és pontosan ez a fő ok, pontosan ezért vannak igazgatási problémák az ENISA-nál. Az ENISA-nak nem az a problémája, hogy messze van, hanem az, hogy kicsi, és ezért erős terünk kellene ezt az ügynökséget. Ezen kívül úgy vélem, hogy az ENISA-val és ezzel a vitával a tagállamok között, amely az Enézel munkájáról szól, ebbe a vitába belevonják Európa jövőjét is, tehát itt arról van szó, hogy az Enizának mi a szerepe egy olyan Európában, amely másképp fog kinézni, és nem tudunk még jelenleg erről a másfajta Európáról beszélni jó lenne az, hogyha az Európai Parlament nem foglalkozna annyira a kezdeményezési jelentésekkel, hanem inkább a fő kérdésekkel nézne szembe, azokkal a problémákkal, amikkel most szembe kell néznünk Európában. Kolinszka Bobinska asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy rá kell térnünk a szavazás, ezért rövid leszek. Az ENISA hatékonyságáról, észszerűségéről beszélünk. Tegnap NATO képviselőkkel volt szerencsém beszélni, és a NATO nagyon fontosnak tartja a kiberbiztonságot. Ez a folyamat már nagyon előre haladott, nem értem, hogy miért nem működünk együtt. Miért kell mindent újra megalapozni? És miért nem tanulunk a hibáinkból? A NATO egyébként már nagyon tevékeny ezen a területen, köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, november 10-én szavazunk. Rátérünk a következő napi rendi pontra, a szavazásra. Gondolom mindenkinek itt van a szavazókártyája. Először is megkérdezném még, hogy a szeptember 8-ai jegyzőkönyvet elfogadottnak tekinthetjük-e? Ezt elfelejtettem az elején. Úgy látom, nincs ellenvetés, úgyhogy akkor ezt is elintéztük. Rátérünk a szavazásra. Két napirendi pontunk van a szavazással kapcsolatban. Működik a berendezés? A berendezés működik. Első pont. Az európai szomszédsági politika Má Máncsinkievic kolléga témája egyes kompromisszum kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás néhányan ellene vannak. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás Láthatnám még egyszer, ki támogatja? Tehát 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 31-est elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 19-en ellene. Ön ellene, mellette? Mellette. 18-19, akkor elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os, 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatvanas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Végső szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk Gratulálunk a kollégának. Következő szavazás a hálózat semlegességről szól. Itt is van egy listánk, remélhetőleg sikerült előbbre jutnunk az ügyben. Egyes módosító, kettes módosító és IMKO mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os, szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó, 4-es cikk, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, szavazunk az egész szövegről, megnyitom a szavazást. Mit felejtettem el? Ötvenhatos? Nem szavaztunk róla. Tehát akkor most szavazzunk a szövegről, megnyitom a szavazást. És lezárom. És elfogadtuk egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Ezzel akkor Jó, hát minden jelentéstevőnek meg kell köszönni. De különös tekintettel, különösen megköszönöm az árnyék jelentéstevőknek, mert nagyon nehéz volt egyességre jutni. Következő napi rendi pont az energiatermékek és villamosenergia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló irányelv módosítása. Megadom Kovács kollégának, ő az egyetlen felszólalónk. Hol van Kovács kolléga? Á, látom már. Kovács kollégája, szó parancsoljon. A többieket szeretném megkérni még egyszer. Megértem, hogyha valami nagyon fontos megbeszélni valójuk van, de tegyék ezt kint. Nem csak a képviselőknek mondom, hanem az asszisztenseknek, vendégeknek is. Kérem, beszéljék meg odakinn a megbeszélni valót. Mr. Kovács, it's your... Így tisztességes. Kovács úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003 per 96 per EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat általános célja, hogy az energetika adóztatásának módját oly módon szervezze át, hogy azzal elő lehessen mozdítani az alacsony szén-dioxid kibocsátású és energiahatékony gazdaságra való átállást, illetve el lehessen kerülni a belső piaci problémákat. A javaslat célja, hogy biztosítsa a különböz, különféle energiaforrások következetes kezelését, hogy megfelelő keretet nyújtson a megújuló energiaforrások adóztatásához, valamint hogy keretet szabjon a CO2 adóztatás használatához. Ennek érdekében az energiaadóról szóló felülvizsgált irányelv javasolja az energiatermékekre kivetett minimális adókulcs két részre bontását. Az első az energiatermék CO kibocsátásán alapuló CO adó, amelyet minden tonna kibocsátott CO után 20 euróban rögztenek a második pedig az általános energiafogyasztásra kivetett adó, amely a kilózsúlyban mért energiatartalomon alapul, függetlenül attól, hogy milyen energiatermékről van szó. Üdvözlöm az energiaadóról szóló irányelv javaslat felülvizsgálatának célkitűzéseit, különösen azt, hogy az irányelvet jobban összhangba hozza az eu energiájával és éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseivel. ugyanakkor aggódom amiatt hogy a javaslat milyen hatást gyakorolhat a tagállamok mérlegelési jogkörére amelyet a lisszaboni szerződés biztost számukra az energiamix megválasztása vonatkozásában. a javaslat jelentős <coughs> hatást gyakorol majd a tagállamok energiaadórendszerekkel kapcsolatos függetlenedésére illetve az energiapiacon működő vállalkozásokra. Az uniós szintű fellépést ezért részletesen meg kell indokolni, és a fellépésnek összhangban kell lennie a javasolt jogalappal. Hangsúlyozni kívánom, hogy a hatásvizsgálat nem tartalmaz részletes nyilatkozatot, amelynek alapján meg lehetne télni a szubszidiaritás elvével való összhangot, ahogyan azt a kettes számú jegyzőkönyv ötödik cikke előírja. A javaslat ugyan nem tartozik az unió és a tagállamok közötti megosztott hatáskör alá, de megjegyzem azt, hogy az energiaadóról szóló irányelv javasolt felülvizsgálatára nem minden tekintetben korlátozódik a célok eléréséhez szükséges intézkedésekre, és hogy a döntést amúgy is az uniós polgárokhoz legközelebbi szinten kellene meghozni. Az e vélelemből való kiindulást nem szabad magától értetődőnek venni, hanem azt kellő részletességgel és egyértelműséggel kell megindokolni ahhoz, hogy az uniós polgárok megérthessék azokat a minőségi és mennyiségű okokat, amelyek uniós szintű fellépést tesznek szükségessé. Az energiaadóról szóló irányelv javasolt módosításával járó gazdasági és társadalmi gazdasági hatások némelyikét is aggasztónak tartom elsősorban az energiaadóról szóló jelenlegi irányelv felülvizsgálatához kapcsolódó intézkedések által az egyes tagállamok gazdaságára gyakorolt hatásokat alapos elemzés alá kellett volna vetni az energiaadóról szóló felülvizsgálat irányelvének pedig rugalmas és reális az egyes nemzeti gazdaságokhoz illeszkedő megoldásokat kellett volna javasolnia. éppen ezért reális átmeneti időszakokra is szükség lehet sajnálatosnak tartom hogy a bizottság javaslata nem veszi kellő mértékben figyelembe az iparpolitikát. az energiaadóról szóló irányelv felülvizsgálata a fűtőanyagok energiatartalmán alapuló közös energiaadót vezet be amely a legtöbb tagállamban jelentős változtatásokat tesz majd szükségessé a különféle adónemekből származó adószintek vonatkozásában. fontos valamennyi iparágra és üzleti ágazatra vonatkozó hatásvizsgálatot végezni annak érdekében hogy biztostani lehessen az európai versenyképességet. Az energiaadóról szóló irányelv felülvizsgálatának nem munkahelyek elvesztését okozó <coughs> szabad piaci zavarokat kell eredményeznie. Biztosítani kell továbbá a, politikai, a többi politikai területtel való összhangot is. A minimális adómértéket legutóbb 2003-ban határozták meg, és azt el is fogad, fogadom, hogy az indokolt a felülvizsgálat, hogy indokolt a felülvizsgálat a kumulált infláció figyelembevétele céljából, valamint annak érdekében, hogy továbbra is biztosítani lehessen a különféle, különféle tüzelőanyagok környezeti hatásait is figyelembe vevő ténylegesen egységes piaci keretet. Megállapítom azonban, hogy a minimális adómérték automatikus indexálása révén a tagállamok elveszítenék ellenőrzésüket a jövőbeni minimális uniós adómérték felett attól is tartok hogy az európai bizottság által javasolt irányelv végrehajtása áremelkedést idézne elő például a szén a földgáz a fűtőolaj és a dzelolaj esetében és ez közvetlen negatv szociális hatásokkal járna a végfelhasználók által a fűtésért és késztermékekért fizetendő árak emelkedésében az energiafogyasztás általános adóztatásának automatikus kiigaztása ésszerűtlen és aránytalan terheket róhat a végfelhasználóra. emlékeztetek arra hogy a fűtőanyagok ára az elmúlt években már gy is jelentős mértékben emelkedett. az energiaadóról szóló irányelv felülvizsgált változatában a tagállamoknak biztostott mozgástér korlátozása bekövetkeztében a mezőgazdasági kertészeti vagy hallgazdasági tevékenységekhez és az erdészethez hasonló ágazatokban emelkednek majd az energiával és tüzelanyagokkal kapcsolatos költségek. A tagállamoknak továbbra is jogosultnak kell lenniük nemzeti adóstruktúrájuk, valamint az energiatermékekre vonatkozó nemzeti adómértékek közötti viszonyszámok meghatározására. A levegőminőséggel és a szén-dioxid kibocsátással kapcsolatos uniós szabályozások jelentős beruházásokat tettek szükségessé, ezért például a dízelolaj és a benzin eltérő adóztatására továbbra is a benzinnél energiahatékonyabb és alacsonyabb CO kibocsátású dízelolaj használatára kell ösztönöznie, és a dízelre kivetett adónak nem szabad magasabbnak lennie a benzin adójának. És végezetül szeretném ö, megköszönni az ITRE ö, titkárságának, illetve saját kollégáimnak a, a véleménytervezet eh, elkészítésében eh, végezett munkáját, illetve annyit szeretnék még hozzátenni, hogy az Ekon bizottságtól eh, felelős Miss <coughs> Astrid Luling asszonynak is nagyon hasonló a véleménye, amennyiben képviselőtársaim kíváncsiak rá, akkor nagyon szívesen ismertetem az ő véleményét is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Danke sehr, Kollege Glante. Köszönöm szépen, Glante kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék néhány eh, megjegyzést eh, elmondani kollégám nevében, Magdaszkamki nevében, aki nem tud ma itt lenni. A frakciónk üdvözli az energia megadóztatásáról szóló irányelvet, és már régóta követeltük ezt a fajta áttekintést, egy ambiciózus áttekintést és a 2003-as irányelvről van itt szó. Itt ezt ki kell igazítani a megfelelő környezetvédelmi célokhoz, és megfelelő CO2 széndiokszid csökkentéssel kell ellátni. Ezen kívül hangsúlyozni kell az energia megtakarítást, és ezt összhangba kell hozni a kibocsátás kereskedelmi rendszerrel is. Az Európai Bizottság javaslata az energia megadóztatására tökrözi ezeket a célkötözéseket, és szerintem így a megfelelő irányba halad. Egyértelműek az elvek, és ezek logikusak is. A semle, a, az üzemanyag semlegesség kérdése vitatott. Luxkok asszony azonban úgy gondolja, hogy jó lenne, hogyha, a, hogyha semlegesen adóztatnak meg az üzemanyagokat a motor meghajtás, illetve a fűtés esetében. Ennek problémám volt tehát én, én vagyok, viszont Uvszkok asszony nevében beszélek, remélem ezt értik. Nagyon fontos az, hogy az ETS, illetve a nem ETS között megfelelő legyen az egyensúly, megfelelő célkötőzésnek kell lenni annak, hogy a klímaváltozással szembe tudjunk nézni, ezen kívül fejleszteni kell a zöld munkahelyek létrehozását, és nem szabad elfelejtkezni az energia megtakarításról sem. A nem ETS szektorban is csökkenteni kell a tagállamoknak. A szén megadóztatása nagyon hatékony volt, és az új energia megalasztási irány erősíti az energiapolitát is. Az Európai Parlament sajnos nem rendelkezik egyedöntési joggal ezen dosszi esetében, viszont felelősség teljesen kell fellépnünk, és megmutathatjuk azt, hogy a bizottságot támogatni tudjuk. Elnök, köszönöm szépen Glante úrnak, Lambrechts úr következik. The confusion reigns here. Well, uh... Nagy itt a káosz. Minden esetre Ulszkok vagy Grante kollega nyomdokaiban folytatom. Mi is támogatjuk az Európai Bizottság javaslatát, amely koherensebbé tenné a rendszert, nem csak belső koherenciát, hanem e, teremt, hanem e, koherenciát a klímapolitikával is. Azt szeretnénk tehát, hogyha az Európai Parlament támogatná a bizottságnak a javaslatát. Ebben az értelemben én úgy látom, hogy ez a bizottság gyakran az ipari érdekek védelmezőjeként lép fel, és ezt én meg is értem, de azért el kell dönteni, hogy melyik ipar ágakat védjük, a múltat jelentő iparágakat, vagy a jövőt jelentő iparágakat. És úgy látom, hogy az egyensúlyi helyzet itt inkább a múltba néz, különös tekintettel arra, eh, hogy eh, rendkívül defenzív a raportőrnek a eh, közlésmódja azt mondja valójában, hogy a tagállamokat kell védenünk, nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben, oda kell figyelnünk a társadalmi hatásokra, stb. Na most erre én azt mondom, hogy az energia az nem csak egy globális piac, hanem Európán belül is, hogyha a szállításról beszélünk, akkor egy határon átnyúló termék. Éppen ezért nem lehet igazán ezt nemzeti szinten, nemzeti szinten kezelni. Tehát amikor a raportőr azt mondja, hogy ne vegyük el a tagállamok adókivetési jogát, de azért lássuk be, hogy jobb európai szinten adóztatni azt, ami európai piac, mint tagállami szinten. Nyilvánvalóan ez egy olyan nacionalista megközelítés, amit mi, az én frakció nem tud támogatni. Ami a társadalmi eh, aspektust illeti, azt én is aláhúznám és fontosnak tartom, mert eh, egyértelmű, hogy az energiaárak eh, növekednek, és ennek lesz társadalmi következménye következménye is, amit kezelni kell. De itt is nem szabad minden problémát megpróbálni egy intézkedéssel kezelni. Vannak egyéb kompenzáló intézkedések is, amelyek jobban meg tudják célozni a legkiszolgáltatottabb népesség rétegeket. És Kovács úr, önnek én azt mondom, hogy amikor megnézzük a tagállamokat, és például Szlovákiát, Magyarországot, Cseh köztársaságot, eh, és látjuk, eh, hogy ezek a tagállamok éppen eh, általányadókat vetnek ki, meg válságadókat, most na az, az érinti legsúlyosabban a legszegényebbeket. Furcsa, hogy azok a tagállamok, amelyek ezt teszik, mondják azt nekünk, hogy az energiaadó a legszegényebbeknek árt. Én inkább azt mondanám ezeknek a tagállamoknak, hogy progresszív személyi jövedelemadót vezessenek be előbb, és utána beszéljenek az energiaadóról, tehát más módon is lehetne a legszegényebbek érdekeit védelmezni. Én nem szeretem ismételni magam minden szakbizottságban, azt gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak néhány dologra kiemelten kell koncentrálnia. Az egyik a hajózási üzemanyag, illetve a kerozin, a repülőüzemanyag. Ez, ez egy üdvözlendő dolog, hogyha ezek bekerülnek, és azt is tudnunk kell, hogy a kerozin adómentessége egy olyan időszakban született, amikor is a légi közlekedést hozzáférhetővé akartuk tenni. Most túlságosan is hozzáférhető a légi közlekedés, tehát ezért is kell felülvizsgálnunk a kerozinnal kapcsolatos álláspontunkat, és épp ideje megadóztatni a kerozint is. Ami pedig eh, a technikai semlegességét illeti az adóztatásnak, én eh, hajlandó vagyok elkezdeni egy vitát, eh, egy szakmai vitát a dízel adóztatásról, de akkor vegyük azt is figyelembe, hogy a dízel vagy igen, vagy igaz az, vagy nem, hogy kevesebb széndiokszidot bocsát ki, de egyéb szennyező anyagokat is tartalmaz, illetve bocsát ki a dízelt, különösen az olcsó dízelmotorok káros anyag kibocsátása aggasztó, a, a, a por kibocsátásuk, korompor kibocsátásuk Ráadásul itt az adórendszer már eddig is a dízel irányába teremtette, térítette el a fogyasztókat, és ezzel is függőbbé tette Európát az importtól. Még egy megjegyzésem az előadó felé, és ez megint csak aggaszt, nevezetesen az, hogy az utóbbi, a legutóbbi adójogszabályt is 5 év alatt sikerült csak végrehajtani. Ezért aggódom, hogy amikor ez a parlament vonakodik, akkor csak még jobban lelassítja a dolgokat Európában, már pedig tehetünk ennél jobb szolgálatot is az európai lakosságnak Európa oda kell, hogy figyeljen a polgárokra természetesen, e, és tudom, hogy e, e, néha a múltba is kell nézni, de nem hiszem, hogy ezt várja el tőlünk a többség. Mi azt szeretnénk, hogyha gyorsan, hatékonyan, első olvasatban lehetőleg megállapodnánk, és ne vonakodjunk ezzel az irányelvvel. Wobei den Hinweis gestatten Sie mir. Habár engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nem mindegy nem, nem, nem minden alapos munka jelenti azt, hogy késlekedés lesz. Óvatosnak kell lennünk, eléggé bonyolultak a folyamatok, és a szükséges időt felhasználjuk, hogy ezt tisztázzuk. Tika asszony következik, hát fél tizenegykor le kell zárunk ezt a vitát, kevés az idő. Tika asszony, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Röviden szeretnék kitérni a tonnánkénti árakra a széndiokszid kibocsátás esetében. 20 euró tonnánként, ezt nevezték meg a széndiokszid kibocsátás kapcsán. Tudom, hogy az ETS csomag más számokkal, 33-mal vagy 30 euróval is én ezt elég önkényesnek tartom, hogy most 20 euró tonnánkénti széndiokszid kibocsátásról beszélünk. A légi közlekedés. Egyetérek, itt van egy, egy itt a légi közlekedésnek 2020-tól kezdve részt kell vennie az ETS rendszerbe. Tehát egy plusz megadóztatása a karozinnak azt jelenti, hogy kettősen adóztatják meg a légiközlekedés területét. Hogyha most beszélünk az LTS által tervezett elképzelésekről, és itt nem csak átmeneti adóztatásról van szó, akkor úgy gondolom, hogy a légiközlekedést is figyelembe kell venni. Utolsó sorban pedig szeretnék beszélni azokról az energia árakról, amiket majd a végfelhasználók fizetnek, és itt főként a magánháztartásokra gondolok. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy megkérdezzük azt magunktól, hogy milyen intézkedéseket tehetünk azért, hogy minden európai háztartás emberhez méltó körülmények között tudja fűteni lakását, és ne legyen energiaszegénység. Elnök Piper kolléga következik. Köszönöm szépen. Langen úr nevében beszélek, tehát nem fognak összekeverni egy hölgyel engem, mint az előbb. Az EPP esetében, ami a dízelmotokat életé, itt látunk egyfajta versenytolasztást, és 30 százalékot is jelenthet ez ezen termék esetében, és az ellentétes az EU klímaváltozási stratégiájával is, hiszen Európában nem lehet egyrésztről magasabb határértéket megszabni, megszabni a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban, illetve nem lehet követelni azt, hogy, hogy jobb motorok legyenek, aztán pedig ezt az üzemanyagot ezekben a motorokban jobban megadóztatjuk. A teljes befektetés, amit az elmúlt években megtettünk az energia hatékony dízel technológiák esetében, ez mind értéktelen, elértéktelenedne. Felmerül a kérdés, hogy az Európai Bizottság az arányosság elvét nem sérti-e meg, akkor, amikor az energiatermékek adó struktúráját aránytalanul megváltoztatja egymás között. Így nem támogatjuk a bizottság ezen javaslatát, és reméljük, hogy az Európai Parlament megfelelő jelzést ad a minisztereknek arra, hogy ezt majd utasítsák el. Köszönöm szépen. Jordan Cizel kollega nő. Romana Joran Predsednik. Um... Elnök úr, Mindig is azért szálltam síkra, azért harcoltam, hogy világosan határozzuk meg célkitűzéseinket, és aztán ezeket horizontális szinten próbáljuk megvalósítani, és kifejezésre juttatni minden szövegben. Ebben a szövegben is ilyen értelemben pozitív dolgokat látok. Nagyon fontos cél számunkra, hogy a környezetvédelmi kérdéseket, ökológiai kérdéseket is figyelembe vegyük, amikor az adópolitikáról beszélünk. Eddig azonban nem volt sok dolgunk az adópolitikával, főként nem ebben a szakbizottságban, ezért több információra van szükség arról, hogy hogyan is néznek ki ennek a felülvizsgálatnak, revíziónak a következményei. Nem szeretném, hogyha túlságosan elhúzódna az egész folyamat, mégis úgy gondolom, hogy elegendő információra van szükség annak érdekében, hogy döntést tudjunk hozni arról, illetve elemezni tudjuk, hogy jelenleg mi a helyzet, hová szeretnénk eljutna, és hogy a, a jogszabály tervezet milyen következményekkel jár majd. Én úgy látom, hogy csak részlete, részleges információt kaptunk, konkrét információt arról azonban nem kaptunk, hogy hogyan is működik majd az egész rendszer. Itt van az ETS rendszer, az egyik kolléganő említette a légiközlekedéshez fűződő kapcsokat, hogyan is néznek majd ki a szinergiák, hogyan működik majd az egész rendszer, ezt nem tudjuk. Engem az érdekelne, hogy az egyik rendszer milyen következményekkel jár, a jövőbeni rendszer hogyan működik majd, hogyan történik az átmenet, több információt szeretnék erről kapni. Ahogyan a jelentéstevő megállapítja, az új rendszer további terheket róna a lakosságra, ami a gázárakat illeti. Nemrégiben beszéltünk arról, hogy az európai költségvetésből 3 milliárdot fordítunk majd a gázellátásra. Ez azt jelenti, hogy valahol az egyik zsebből kivesszük a pénzt, a másikba beletesszük tulajdonképpen az mindenképpen igaz, hogy az egyes eszközök közötti összeköttetésről, kapcsokról túl kevés az információ. Elnök, köszönöm szépen. Kovács úr, szeretném még egyszer öm, a szót, vagy lezárhatjuk mára? Szerintem lezárhatjuk, figyelembe véve a képviselőtársaimnak a véleményét, majd változtatunk rajta. Köszönöm. Bedanke mich herzlich. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot is, és szeretnék még annyit mondani, hogy november 9-én November 9-e 12 óra határidő a módosító benyújtására. Köszönöm szépen. Ezzel a következő napi rendre, pontra térünk rá. Energiahatékonyság, illetve vonatkozó irányelvek hatályon kívül helyezése. Erről vitatkoztunk már röviden. Kérem valaki írja fel, hogy kijelentkezik szólásra. Félig van még időnk, tehát 11 11.30-ig. Kérném, hogy mindenki legyen rövid és tömör, máskülönben nem tud mindenki felszólalni. Ez nagyon fontos. Az imént már mondtam, hogy hetedike este 24 óra a módosítók benyújtásának határideje, tehát kiterjesztjük azt, és másrészt pedig még beszélnünk kell arról, hogy mit kezdjünk a, biz- mit kezdjünk a bizottság válaszaival, amelyeket tegnap kaptunk meg. Turmes kolléga kapja meg először a szót. Ich werde sehr kurz sein. Nagyon rövid leszek. Csak néhány kulcsszót említenék majd, és hogyha végezetül tud nekem adni egy kicsivel több időt, akkor majd eh, tudok reagálni a kollégák felszólalásaira is. Éghajlati politikáról van szó, de gazdaságpolitikáról is. 400 milliárdot fordítunk ma arra, hogy kőolajat, földgázt vásároljunk Európán kívülről. Hogyha Európán belül hatékonyabbak leszünk, akkor Európában több pénzt tudunk fordítani a teremtésére és a hozzáadott érték megteremtésére. Hogyha el akarjuk kerülni, hogy az elkövetkezendő két évtizedben, amikor korszerűsíteni akarjuk a villamosenergia hálózatot, hogy túlzott befektetésekre kerüljön sor, akkor nagyon fontos az villamos energia hatékonyságának előmozdítására is odafigyelni, mert akkor kevesebb új, új vezetékre van szükség, és kevesebb új erőműre lesz szükség. A tulajdonképpeni probléma az, hogy ezeket a, ezeket a középtávú és hosszú távú befektetéseket, amelyek ugye pénzt hoznak be, hogy ezeket rövid távon hogyan tudjuk finanszírozni. Ezért egy saját cikket készítettem a finanszírozás kérdéséről, ahol nekem az a fontos, hogy hidat verjünk a biztos regionális és kohéziós politikára vonatkozó javaslatai, valamint a projekt kötvények között például. Miért is ne használhatnánk fel azokat a hatékonyság égisze alatt, vagy például azokat a pénzeket, amelyek a széndiokszid tanúsítványok elervezéséből keletkeznek. Ami az épületeket illeti, úgy gondolom nem csak a középületekről érdemes beszélni, hanem egy általános 2050-ig tartó épület politikai ütemtervet kell kidolgoznunk. Emellett nagyon fontos egy kiegyensúlyozott piac megteremtése, nem csak az áramtermelés, hanem a hatékonyság is hozzájárulhat ahhoz, hogy a piacon az árak csökkenjenek, a E, e tekintetben, és emellett úgy gondolom, hogy a fogyasztók érdekeiről sem szabad megfeledkeznünk. Megpróbáltam a bizottság javaslatában a vonatkozó helyeket némileg javítani. Elnök, köszönöm szépen, kell a lista, és aztán kezdjük is. Kezdjük akkor. Először is az árnyék jelentéstevők, illetve azok képviselői, és Piper úr kap elsőként szót. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ez az irányelv valóban fontos lépés, impulzusokat ad ahhoz, hogy energiát takarítsunk meg, és ahhoz vezethet, hogy csökkentsük az energia függőségünket, és ezzel meg lehet védeni a, a klíma, klímát is, illetve struktúrát ad ahhoz, hogy energiahatékony termékeket használjunk, és ezzel sikeresek lehetünk nemzetközi szín, színen is. Turmes úr nagyon intenzíven foglalkozott ezzel a jelentéssel, több száz módostóval is foglalkozott, és voltak elképzelések, amiket az EPP is el tud fogadni. Vannak érdekes utalások a Turmes jelentésben arra, hogy nem minden tagállamot lehet egy kalap alá venni. Gondolok itt a teher megosztásra, a burden sharingre, illetve arra, hogy hogyan lehet adó ösztözést adni az energia auditra például. Az irányelv önmagában jobb lenne, hogyha az Európai Bizottság a keret feltételekre koncentrálna, nagyon sok részlettel kapcsolatban európai szinten gondolkodnak, és néhány esetben ezeket sokkal jobban lehetne tagállami szinten kezelni. A, az irányelv még jobb lenne akkor, hogyha egyértelmű definíció születne az energiával kapcsolatban. Azonban Turmes úr megadja az energiahatékonyság definícióját, amely szerinte egyenlő az energia megtakarítással pont. Nagyon fontos az, hogy ne legyen kettős megközelítés, sokkal komolyabb renovációs standardokra van szükség, nem lesz kölcsönös elesmerés, nem lesznek kivételek, a gazdaságosság kérdését mindenhol törölték, és el kell mondjam, hogy egy kicsit tanácstalan vagyok, amiatt, hogy ennyire szigorítani akarnak, és az ön indoklása miatt. A hő visszacsatolással kapcsolatban az Európai Bizottság azt javasolta, hogyha ezek a dolgokat nem lehet gazdaságosan végrehajtani a régiókban, akkor a tagállamok kivételeket fogalmazhatnak meg, és ezt az egész bekezdést, ezt az egész bekezdést a jelentéskészítő töröltetni akarja, mert azt mondja, hogy a tagállamok profitálnának a hő visszacsatolásból, és ezért nem lehetnek kivételek. Ez eléggé kemény, kedves kolléga, így érvelni, és kíváncsi vagyok arra, hogy hogy tudunk majd itt egyességre jutni. Az egyes cégekkel kapcsolatban általánosságban beszél Turmas úr az új finanszírozási eszközről, én viszont úgy gondolom, hogy ez még eléggé ingatag lábakon áll, mert eh, itt főként a hatos cikk nem testésvel kapcsolatos szankciókra támaszkodik, az EU projektkötvényekre támaszkodik, ezen kívül ez nem annyira tipikus a kisebb intézkedések esetében, amelyeket az önkormányzatok számára eh, javaslunk, ezen kívül táplálkozik a szoktalás alapokból is ez, egyszerűen nem tudjuk, hogy mire használják a tagállamok a pénzt, és 50%-os társfinanszírozás például az én régiómban, ezt az önkormányzatnak kell tehát még eh, kiegészíteniük. Európai Beruházási Bank eh, pénzére is támaszkodik ez, ez hiteleket jelent, nemzeti eh, erőforrásból is táplálkozik, viszont tudjuk, hogy mi a helyzet a költségvetésekkel. Szerintünk a már meglévő jó támogatási rendszereket kell alkalmazni, viszont nem lehet egy részletes európai struktúrát előírni ahhoz, hogy hogyan kell a tagállamokban a pénzügyi eszközöket alkalmazni, a finanszírozási eszközöket alkalmazni. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy, a, hogy kettős megközelítésre van szükség, hiszen időre van szükség ahhoz, hogy a jelenleg megvalósítás alatt álló dolgokat, például az ökodizájn irányelvet, hogy ezeket megnézzük még a működésük közben is. Úgy gondolom, hogy az energiamegtakarítási előírás nem eh, lehet eh, növekedés gátló, tehát, hogyha a tagállamok gyorsan növekednek, vagy, vagy nem növekednek a recesszió miatt, ez veszélyes lehet a tagállamok számára, és ezért egy olyan energiahatékonysági indikátort szeretnénk, amelyel egyfajta energia inputot ö, tudjuk mérni. Turmes kollega ne aggódjon, a 360 milliós célt nem akarjuk megváltoztatni, csak egy út megoldás lehet ahhoz, hogy ezt elérjük. Ahhoz, hogy a 368-at el, el tudjuk érni, ezt a célkötőzést, eh, ehhez különböző utak eh, lehetnek. A 45-ös cikk kellenek persze példák, viszont nem lehet előírni az önkormányzatoknak azt, hogy minden épületük 3%-át szanálják teljesen. Ehhez költséghatékonysági szempontból kell megvizsgálni, és ez szerintem alássa a az önkormányzatok pénzügyi képessége. Például nálunk Brandenburgban csak az energia hatékonysági szanálás és ennek a költségei, amit fedeznie kell az önkormányzatnak, ez túlmegy minden olyan költségen, amit egy önkormányzat kiadna építésre, vagy bármilyen fajta fejlesztésre. Ezek a többlet költségek már szemben állnak az önkormányzati fontos feladatokkal, például a fiatalokkal való együttműködésre. Tehát nagyon fontos ez a téma, egyetértek ezzel, viszont vannak más hasonló fontos témák is önkormányzati szinten. A hatos cikk 1,5%-os megtakarítás, ezt valóban felelőssé lehet tenni az energiacégeket a például a fogyasztóik magatartása miatt. Nem, le, nem lehet, hogy emiatt kicsit összezavarodnak a jól működő piaci struktúrák. Tehát ezek olyan kérdések, amiket még tisztáznunk kell. És lehet, hogy itt az lenne jobb, hogyha a 20%-os célkitűzés esetében több szabad teret adnánk a tagállamok számára, és lehet, hogy így sokkal gyorsabban elérnénk a célt, kevesebb bürokráciával. Ugyanez vonatkozik a 8-as cikkre is. Ez ellentétes eh, a belső piaci csomaggal, tehát úgy gondolom, hogy itt eh, a tagállamoknak maguknak kell a gazdasági elemzések alapján. Erről beszéltünk a harmadik belső piaci csoport kap, eh, csomag kapcsán. Tehát itt nekik kell dönteniük, utolsó megjegyzés a tízes cikkhez kötődik. Ez a hővisszacsatolási elképzelés. Az energia, a, a fűtéssel kapcsolatos elképzelések, amiket adott túlmesszorozok jó, viszont nem tudom, hogy a az önkormányzatok figyelembe tudják ezt venni tervezési szempontból, és nagyon fontos a gazdaságosság kérdése is. Felmerül a kérdés, hogy ha nálunk Németországban 250 ezer fűtési-hűtési terv van, akkor azt mind át kellett dolgozni. Nem tudom, hogy ezt szeretnénk -e elérni. Szeretnénk új gáz erőműveket is, Viszont itt az, hogy minden kivételt el kell utasítani, tisztelt kollega, tehát ezekről még beszélnünk kell. Összefoglalva, az energia hatékonyságban egy jó célt látunk, ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, viszont egy másfajta meghatározását kell megtalálnunk az energia hatékonyságnak, és nem szabad a tagállamok növekedését veszélyeztetni. Szerintünk a kettős, kétszakaszos megközelítésnek meg kell maradnia, először elemeznünk kell, majd utána kell megfogalmazni a kötelező célkötőzéseket. Harmadsorban pedig a tagállamoknak nagyobb szabadságot kell adni az energiahatékonysági céljaik megvalósítása, illetve a finanszírozás kapcsán is. A 3%-os renovációs kvóta túlterheli a költségvetéseket. Utolsó pontként az irányelv kapcsán sokkal inkább a gazdaságosságra kell gondolni, az energiahatékonyság csak akkor éri meg, hogyha ha ez tényleg megfelelő. Herzog asszony következik a szocialisták nevében. Thanks, Chairman. Our shadow rapporteur, Mrs. Thompson is... Köszönöm, elnök úr. Sajnálatos módon árnyék előadónk Thompson asszony nincs itt és ő kért meg arra, hogy a nevében erről az irányelvről beszéljek. Azt mondja a kolléganő, hogy erős jelzést kell küldenünk a tanács felé. A, a jelzés egyértelmű jövőképet vázol fel egy energiahatékony Európáról. Európa energiahatékonyá tétele nem egy eldöntendő kérdés. Mindössze arról van szó, hogy most csináljuk ezt, meglépjük ezt meg, vagy jövőre, vagy a jövőben. Azok, akik ezt most meglépik, a jövőben versenyelőnyhöz jutnak, mert az erőforrások szűkülnek a világban, és csökkenteni kell az energia arányát a termelés költségeiben. Hogyha az olajár trendeket nézzük, akkor önök is bizonyára látják, hogy a reál értéke, illetve ára az olajnak eléri a 70-es évek olajválságának árát. Azok, akik energiahatékonyan tudják felhasználni az erőforrásokat, ezek lesznek a nyertesei a globális gazdaságnak, így lehet munkahelyeket teremteni. Ugyanakkor ez a biztonságról is szól ez a kérdés. A fogyasztás csökkentése az importfüggőség csökkentésével jár, illetve a sérülékenységünket is csökkenti, valamint az árérzékenységünket is csökkenti a globális energiapiacon. Tehát összességében az energiahatékonyság a gazdaságunkat védi. Ráadásul csökkenti a CO2 kibocsátásunkat. Hosszú távon akkor kell, hosszú távon is fenntartható kell, hogy legyen a gazdaságunk, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ebbe az irányba mozduljunk el. Köt, hiszünk a kötelező célkitűzésekben, ugyanúgy, ahogy van kötelező célkitűzés a megújuló erőforrásokra, energiahatékonysági kötelező intézkedésekre is szükség van. Ugyanakkor ezeknek léteznek alternatívái is méltányosság kérdése is azonban az energiabiztonság, mert nagyon sokan költenek túl sok pénzt a jövedelmükből. Az energiaszegénység egy olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell, és ennek mentén, ennek megoldása érdekében is meg kell erősítenünk az irányelvet. A 6 és a 12-es cikk foglalkozik az energiaszegénységgel, illetve a méltányossággal. Brita Thompson ezeket a már létező megfogalmazásokat szeretné a jövőben megerősíteni. Tehát eh, Brita összességében örül az együttműködő jellegű munkának, eh, hogy egy megfelelőbb energiahatékonysági eh, irányelvünk legyen. Köszönöm Rita nevében is a figyelmünket. Köszönöm szépen, Róde kolléga. Én is helyettesítek Fiona Holt helyettesítem. Ez a tervezet eh, nagyon jó időben jelentkezik, pont akkor, amikor az energia megtakarítás nagy gazdasági és szociális előnyökkel járhat, növelheti az európai iparágak eh, versenyképességét erősíteti, az innovációt, biznesz lehet, üzleti lehetőséget kínálhat, és ezzel meg lehet előzni az energiaszegénységet is. Egyértelmű célkitűzések egyértelmű eleményekkel jártak, és politikai elkötelezettség is van ahhoz, hogy sikerüljön ezt elérni. Mindemellett a Nemzeti Energia hatékonysági tervek megfelelnek a jobb szabályozásnak is, illetve a szubszidatásnak is. El kell kerülni az előíró jellegű intézkedéseket, és a tagállamoknak rugalmasságot kell adni abban, hogy hogyan gondolják ki dolgozni az energiamegtakarítást tagállami szinten. Üdvözöljük a Turmes úr megközelítését a legrosszabbul teljesítő középületek tekintetében az ALDE árnyék tevője Fiona sokkal jobban szeretné összekötni a 2010 májusban elfogadott épületekre vonatkozó irányelvvel, azért, hogy koherens legyen a jogalkotás így. Az épületek esetében azt szeretnénk elérni, hogy a legjobb legyen az energia megtakarítás és az energia hatékonyság, tehát jó lenne, ha a tagállamok ki tudnák számolni a negyeszékben lévő 3%-os célt. Ez sokkal nagyobb rugalmasságot tudna adni a hatóságoknak abban, hogy hogyan fogják csökkenteni az energiafelhasználást a leghatékonyabb, a legköltséghatékonyabb módon. Az energiaellátási kérdésekkel kapcsolatban a hatos cikkben nagyon fontos az, hogy az 15 os célkötözést megtartsuk, viszont a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell adni abban, hogy hogyan érik ezt el, figyelembe véve a különböző mechanizmusokat, amiket eh, a különböző tagállamok alkalmaznak ezen a területen. A jelentéskészítő számos javítást eszközölt a 8-as eh, cikkben. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy az eh, fogyasztók megfelelő információkat kapjanak az energiahatékonyság és megtakarítási lehetőségekről, és meg kell különböztetni a számla, illetve a számla kivonat között, hogy mennyit használtak fel. A tízes cikkben, a CHP-val kapcsolatban biztosítani kell azt, hogy azok a, az intézkedések, amiket javaslunk ebben az irányelvben, az ellátói oldalon, figyelembe veszik azokat az intézkedéseket, amiket mi a keresleti oldalon meghatározunk, mint például amiket az épület irányelv is előirányoz. Üdvözöljük a 12-es cikket is, a keresleti választ. Itt ugyanolyan Nagyon fontos figyelembe venni a, az akadály, el kell az akadályokat a nagykereskedelmi energiapiac elől. Köszönöm szépen. Danke sehr, Herr Kollege Karim. Köszönöm szépen, Karim kolléga. Köszönöm, akkor én is követem azt a hagyományt, és Vicky Ford hangját fogom most kölcsönözni. aki sajnos nem lehet itt köztünk, de megkért, hogy olvassam fel a következő nyilatkozatát. Monoton módon fogom felolvasni. Először is Viki szeretné megköszönni a raportőr eddigi munkáját, támogatja a célkitűzéseit az irányelvnek, de úgy gondolja, hogy a tagállamoknak megfelelő rugalmasságot kell adni a célok elérés érdekében. E, szeretné azt is, hogyha az energiahatékonysági irányelvet minden tagállam támogatni tudná, és a közvélemény is, e, nem pedig e, olyan tárgyalásokat kezdeményezni, illetve folytatni, ahol a parlament szembe kell, hogy álljon a, parla- a bizottsággal vagy a tanácssal a négyes cikkel kapcsolatban be, módosító indítványt fog benyújtani, mert úgy gondolja, hogy a, az épületek energiahatékonysága a jelenlegi szöveg mellett nem biztosítható, ami pedig a közintézményeket illeti, ott az energiabiztonság kérdését a teljes működés szemszögéből akarja felvenni, nem pedig az egyes közbeszerzések eh, szemszögéből vizsgálni. Eh, az energiafelhasználás eh, hatékonysága az nem csak energiafelhasználás csökkentési kérdés. A tagállamok hassanak oda, hogy a költségeket azok viseljék, akik a profitot is eh, eh, learatják. A eh, Viki nem tudja elfogadni azt, hogy a tízes cikk egy, egy részét törölni szeretné a raportőr, és úgy gondolja, hogy a, ha törlik ezt a részt, akkor hosszú távon valójában ez alááshatja a energiahatékonysági célkitűzéseinket. Eh, Viki számos módosító indítványt fog benyújtani, és eh, kompromisszumokat kíván kialakítani a raportőrrel annak érdekében, hogy működőképes megállapodások révén biztosítsuk az energiahatékonyságot Európában, és hogy tanulhassunk egymás legjobb gyakorlatából, miközben elismerjük a különböző európai energiapiacok fogyasztási eltéréseit. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ähm, köszönöm szépen, Kárim úr. Javasolnám, hogyha a jövőben ez sűrűbben előfordul, hát akkor válthatunk leveleket is, levelezéssel, is elintézhetjük a dolgot, vagy elintézhetik egymás között az árnyék jelentéstevők, de hát a politikai vita az egy eszmecsere kellene, hogy legyen. És hogyha erre nem kerül sor, hát akkor mindenki csak közli az álláspontját, és kész. Vidal Quadras kolléga a következő felszólalónk. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a magam nevében mond, beszélek. Vidal Quadras nevében. Ez ma az első eszmecsere ebben a témában. A legés legelső. Ezért csak nagyon kevés megjegyzése korlátozom mondandómat, hiszen maga az irányelv is már nagyon részletes. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Claude Turmes barátunk már önmagában 119 módosítót nyújtott be, tehát még elég sok munka áll előttünk. Először is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az alapelvek, az alapkoncepció nagyon világos kell, hogy legyen, és világos kell, hogy maradjon a továbbiakban is. Azt hiszem, két irányba gondolkodunk itt, és ezek kölcsönösen kizárják egymást. Az egyik irányzat azt mondja, hogy az energia megtakarítás abszolút abszolút arányában csökkentendő, a másik gondolkodási irány pedig inkább az energia hatékonyságot tartja fontosnak, annak javítását. Ez azt jelenti, hogy az output egységenkénti energiafelhasználás tekintetében kell hatékonyabbak lennünk. Az energia hatékonyságot szeretnénk javítani. Ez azt jelenti, hogy több dolgot tudunk megtenni kevesebb energia elfogyasztásával, hogyha a fogyasztás abszolút korlátozására összpontosítunk, az a paradox helyzet áll elő, hogy kevesebb energiát használunk fel, ugyanakkor azonban kevésbé vagyunk hatékonyak a felhasználásban, és úgy gondolom ez drámai dolog lenne. Van egy olyan dinamika, amely a piac gazdasági rendszerekben a, piac, a gazdasági növekedést tartja főként szem előtt, valamint ennek következményeit, a jólétet és a munkahelyek teremtését. Ennek következménye az, hogy egyre energiahatékonyabban kell működnünk. Hogyha már ebben meg tudnánk egyezni, akkor sok más dolog gyakorlatilag logikus módon ezzel együtt tisztázódna. Nagyon fontos volt, hogy ezt elmondjam, hiszen ez képezi a teljes építménynek, ha úgy tetszik, az alapját. A hatos cikkben különböző megtakarítási kötelezettségek szerepelnek, és a cikk a továbbiakban úgy fogalmaz, hogy esetleg lehetnének alternatív intézkedések is, de csak akkor, hogyha ezen alternatív intézkedéseket az Európai Bizottság jóvá hagyja. Azt hiszem, itt egyfajta aszimetria fedezhető fel. A két dolgot ugyanazon a szinten kellene kezelnünk, egyrészt tehát az energia megtakarításra vonatkozó intézkedéseket, valamint az alternatív intézkedéseket egy, hely, egy szintre kellene helyezni, hiszen azok is előbbre juttathatnak bennünket az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása nélkül. Esetleg az Európai Bizottság utólag ellenőrizhetné, hogy az egyes tagállamok betartották a vonatkozó kötelezettségeiket. Nem gondolom, hogy érdemes volna diszkriminációt bevezetni. Úgy gondolom ugyanis, hogy ennek a két útnak, mindkettő útvonalnak, mindkettő módszernek az energiahatékonysági célok elérésére kellene összpontosítania. Aztán egy utolsó megjegyzésem, ami a kapcsolt hő és energiatermelést illeti. Ez ugyanis, kedves kollégek, nem csak azt jelenti, hogy távhővel fűtünk és hűtünk, ide sok minden beletartozik még ezen kívül. Szükség van olyan ipari létesítményekre, amelyek hasznosítják a kapcsolt hős energiatermelést, és beépítik a termelési modelljukba, mert így erőforrásokat takaríthatnak meg, és hatékonyabban tudnak működni. Fontos tehát, hogy kibővítsük a látóterünket. Tudnunk kell, hogy a kapcsolt hő és energiatermelés egyrészt fűtést, másrészt pedig hűtést is jelenthet. Észak-Európában például hűt, fűtést jelent, délen hűtést. Fontos tehát a látókörünket, a horizontunkat bővíteni e tekintetben, ebből pedig az következik, hogy a kapcsolt hős energiatermelés bizonyos esetekben működhet, más esetekben viszont nem, ész, nem észszerű. Nem mondhatjuk azt, hogy átfogóan bevezetjük a kapcsolt hős energiatermelést. Egyrészt a hő szükséglet, másrészt pedig számos más tényező is befolyásolja ennek észszerűségét, ilyen például az ökológiai tényező, a költségek, a szállítás és más egyebek. Ezeket is figyelembe kell vennünk. Ezért fontos látni azt, hogyha csak egyetlen egy tényezőhöz kapcsoljuk a kapcsolt hős energiatermelést, akkor esetleg teljesen abszurd helyzet alakulhat ki bizonyos térségekben. Aztán a kapcsolat hős energia termelés összeegyeztethetősége más energiaforrásokkal. Vannak modellek, amelyek a megújuló energiák hasznosítására vonatkoznak, és amelyek szükségesé teszik, hogy a megújuló energiákat kisebb-nagyobb mértékben hasznosítsák. Vannak olyan modellek, amelyek abból indulnak ki, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek a nap 24 órájában a 7-7 napján működnek, és a megújuló energiákkal az ilyen szükségleteket nem lehet fedezni, gondoljunk a napenergiára. Ezért kiegészítő energiaforrásokra van szükség, hogy fedezhető legyen az energiaszükséglet ezen vállalatok esetében. És Ilyen esetben a megújuló energia nem szükségszerűen a legjobb eszköz az energiaellátásra, ami bizonyos iparágakat, illetve vállalatokat illet. Általánosságban véve elmondhatjuk, hogy az általánosítások félrevezethetnek bennünket, és hibákat eredményezhetnek. Ezek lennének az első megjegyzéseim, elnök úr, de mint mondtam, és mint elhangzott már másoktól is, még sokat teendünk, sok pont van, amit más kollégák említettek, és amelyek szintén figyelemre méltóak. De hát tudjuk, hogy Turmes kolléga milyen szimpatikus és nyílt módon közelíti a témát, ezért biztos vagyok benne, hogy sikerül közös álláspontot találnunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Provera kollégát sajnos nem láttam az imént, elnézését kérem, ő kap most szót. Ringraziare Szeretném megköszönni a raportőrnek, Turmes kollégának, hogy ennyire együttműködő kész ma velünk, és hajlandó meghallgatni, amit mondunk. Általában ez nem tartozik az erényei közé. E, néhány rövid megjegyzésem lenne. Ami a Noha a célkitűzésekben egyetértünk, arra oda kell figyelnünk, hogy gyakorlati módon megvalósítható célkitűzéseket tűzzünk ki maga elé. Az első megjegyzés ezzel kapcsolatban az az, hogy vegyük figyelembe azokat a különbségeket, amelyek nem csak földrajziak és éghajlatiak, hanem pénzügyi különbségek is. Európa egyes tagállamai, az Európai Unió egyes tagállamai között, és ehhez jönnek még a társadalmi, kulturális különbségek. Ezeket a különbségeket figyelembe kell venni. Amennyiben megnézzük, hogy mi történik Észak-Európában, az ottani jellemzőket megvizsgáljuk, akkor már is megértjük, hogy milyen nagyok az eltérések a mediterrán térség és Észak-Európa között hogyha mi a CHP-t és a kapcsolt termelést eh, próbáljuk előmozdítani, akkor az persze egy dicséretes eh, eh, cél, de megfelelő módon kell elosztani a közpénzeket, a, a forrásokat. Én támogatom azt, hogy kötelező célkitűzéseket, kötelező célokat fogalmazunk meg a tagállamok felé, de a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a lehető legalkalmasabb módszereket válasszák ki, amelyekkel az energiahatékonyságot növelni tudnák. Vannak olyan tagállamok, amelyek már tettek ilyen intézkedéseket, és vannak olyan tagállamok, amelyek szinte még semmit nem tettek ennek érdekében. Meg kell vizsgálnunk, a pénzügyi és az adminisztratív fenntarthatóságot is hogyha el akarjuk érni a 3%-os célunkat. Van ugyanis egy történelmi deficit, amit figyelembe kell vennünk. Ezt figyelmen kívül hagyja az irányelv. Ha a saját hazámat vesszük, akkor ott jelenleg komoly pénzügyi problémákat is megfigyelhetünk, de emellett vannak azok az administratív problémák, amelyek megakadályozzák az önkormányzatokat abban, hogy elköltsék, megfelelően költsék el a közpénzeket. Nagyon sok e, emlékhely és emlékmű van Olaszországban, amelyek lekötik az erőforrásokat. Tehát és ezen túlmenően figyelembe kell vennünk a fellendülés és a válságból a kilábalásnak a szükségleteit is. Hatékonyságra kell jobban koncentrálnunk, ugyanakkor el kell kerülnünk, hogy túlságosan nagyra törő célokat fogalmazzunk meg, amelyek aztán megfojtják a gazdasági növekedést. Egyetértek a raportőrrel abban, hogy szükség van olyan pénzügyi eszközökre, amelyek a hatékonyságot előmozdítják. Ha ezt nem tesszük, akkor valójában csak a levegőbe beszélünk. Ez az irányelv lehet a módja annak, hogy ösztönözzük azokat az iparágakat, amelyek új technológiákat teremtenek, új munkahelyeket teremtenek, és amelyek hozzájárulnak majd a gazdasági fellendüléshez. Szintén fontos a polgárok tájékoztatása. A polgároknak tudniuk kell, hogy milyen irányba haladnak a dolgok. Ez a politikusok szerepe is. Tudatosítanunk kell a polgárokat, és ezzel meggyőzni őket arról, hogy hogyan lehet energiahatékonyabban élni. Miért ne hoznánk létre egyfajta ökológiai tudatosságot? Ez ugyanis komolyan támogathat bennünket, komolyan segíthet bennünket. Beletúr következik. Thanks very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy hollandul mondjak egy-két megjegyzést. Kedves kollégák, a legtöbb dolgot már elmondtak, amit szerettem volna. Az első megjegyzésem a, a felület kritériumról szól. Ez nem a legjobb kritérium. Lehet, hogy meg kellene nézni a relatív általános energiafelhasználását a teljes épületnek a felületi kritériumot, tehát még jobban meg kell vizsgálni. A második megjegyzés, az a közbeszerzésről szól. Itt mindenképpen figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a legolcsóbb, de leg, leg, a legolcsóbb szállítók nem mindig a legenergia hatékonyabbak. ezzel is szembe kell néznünk, akkor, amikor a bizottság javaslatát módosítjuk. Harmadik pont. Természetesen nagyon fontos a carbon leakage kérdése. Tudjuk, hogy ezt el kell kerülni. Ebben a javaslatban nem akarunk plusz terhet róni az energiaintenzív iparágakra, viszont ennek a javaslatnak hatása lehet az energiaintenzív iparágakra, és erre ügyelni kell a nemzeti akciótervek kidolgozása kapcsán is lehetőséget ki- kell kínálni arra, hogy figyelembe lehessen venni az energiaintenzív iparágakat is a carbon leakage kapcsán. Szerintem ez egy nagyon fontos elem. Végezetül, tisztelt elnök úr, a végfelhasználó a fogyasztó szempontjából szeretném a kollégákat arra kérni, hogy amikor a számlázásra van szó, itt a legtöbb esetben csak azt adják meg, hogy mennyibe kerül maga az energia, és jobb lenne, hogy nagyobb lenne az átláthatóság, és nem csak a költségekre, hanem az elosztási költségekre, illetve a közszolgálati kötelezettségekre is utalni kell. Tehát a számlázásnál mindenképpen a nagyobb átláthatóságra kell koncentrálni, és a különböző elemekre, amelyekkel a fogyasztóknak meg lehet mutatni azt, hogy honnan is származnak a költségek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Belet úrnak. Kalenszka Bobinska asszony következik, de el kell mondjam, hogy hogy, hogy Bellet úr, illetve Babinsk asszony azért szólnak most hozzá, mert legutóbb nem tudtak hozzászólni, és ezért eh, előzték meg Márkéz asszonyt. Kolinska Bobinska asszony következik. Rozumiem, hogy mój głos to jest zaległy, Köszönöm szépen. Igen, eh, ha jól értem, akkor most eh, azért kapok szót, mert korábban nem kaptam szót. Important. Először is hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon fontos rendelet. Elég régóta várunk rá. Ennek kihatása lesz a közpénzek elköltésére is és a háztartásokra is, vagyis nagyon eltérőek lesznek a kihatásai a különböző szektorokra, ezt a két dolgot tehát külön kell majd tárgyalnunk. Először foglalkozunk a gazdasággal. Nagyon fontos itt az összefüggés az energiahatékonyság és a gazdasági növekedés között. Vannak olyan országok, ahol az energiahatékonyság azt jelenti, hogy átalakul a gazdaság. Ugyanakkor mást jelent ez a téma a már fejlett gazdaságokban. Eltér tehát, hogy mit jelent az energiahatékonyság a lassabban fejlődő és a nagyon fejlett országokban. Ezt pedig figyelembe kell vennünk a jogszabály eh, megalkotása folyamán. Egy eh, Dániához hasonló gazdaság átállítása más, mint egy magyar, vagy cseh, vagy lengyel gazdaság, vagy szlovák gazdaság átállítása. Más, mások ennek az átállításnak a, az államháztartási kihatása is. Tehát egységre vetítve szeretném ezt a célkitűzést látni, és nem pedig abszolút értékekben megfogalmazva, mert nyilvánvaló, hogy a fejlődő gazdaságok több energiát, egyre több energiát használnak fel. Elvárható tőlük, hogy ezt hatékonyabbá hatékonyabban tegyék, de nem lehet megakadályozni az energiahasználás növekedését ezek az országok továbbra is meg kell, hogy kapják az Európai Uniós támogatásokat, például az Európai Regionális Alapból. A másik dolog, amihez hozzászólnék, a 3%-os helyi önkormányzati plafonérték, célkitűzés. Először is fontos, hogy egy több éves célt meghatározzunk, ez jobb, mint az egyéves célkitűzés. A több éves azért jobb, mert vannak olyan évek, amikor több pénz áll az önkormányzatok rendelkezésére, és van olyan, amikor kevesebb. Tehát ne azt mondjuk, hogy évente 3%, hanem egy hosszabb távú célkitűzést határozzunk meg. Ugyanez igaz az energiaauditokra is. Minden évben ilyen felmérést tartani, vagy két évente ilyen felmérést tartani, azok túl, az túl rövid időintervallum, a döntéseket ugyanis különböző idő alatt hozzák meg, aztán ennek a döntésnek következtében különböző sebességgel valósulnak meg a meghozott döntések Európa különböző részein. Vannak olyan tagállamok, amelyekben a helyi, önhat, a helyi önkormányzatok a 3%-os értéket túl magasnak találnák, különös tekintettel a jelenlegi válságos körülményekre. Azt látjuk, hogy az állami szintről megpróbálják lenyomni a költségeket önkormányzati szintre, legyenek azok egészségügyi vagy oktatási költségek, és én tudok arról, hogy nagyon sok önkormányzat komoly deficittel kell, hogy megbirkózzon, és vannak olyan önkormányzatok, amelyek éppen azon gondolkoznak, hogy az utcai világítást kikapcsolják. Ami megtakarítás, csak nem ilyet akarunk látni, nem ilyen megtakarítást. A Másik kérdés, amivel foglalkoznunk kell, ezek a közbeszerzések. Egyes régiók inkább agrár jellegűek. Hogyha arra kérjük őket, hogy a leghatékonyabb termékeket termeljék, vagy terményeket termeljék, akkor az azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni a piaci helyzetet, előfordulhat, hogy helyi szinten egy adott termékhez vagy terményhez nem is találnak közeli vagy helyi termelőt. Adott esetben tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy a közbeszerzések hogyan lehetnek leghatékonyabbak. A felvilágosító kampány is egy fontos dolog, erre utalt már az egyik kollega, hogyha át akarjuk állítani a gazdaságot, akkor át kell állítanunk az emberek gondolkodását is. Külön figyelmet kell szentelnünk ennek a kérdésnek. Ez nem csak politikusok dolga, a politikusok dolga, hanem egy szélesebb európai kampányt kell ennél szervezni. Köszönjük. Mörkész asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon fontos téma, de kinek a nevében beszélek? Én a bérlők, illetve a kis energia termelők nevében beszélek, akik a saját házukba szeretnének energiát elállítani. Úgy gondolom, hogy túlságosan sokat figyelünk a nagy kollektívekre, illetve a nagyobb előnyökre. Szerintem nagyon fontos a bérlők számára az, hogy ők is előnyét élvezhessék ennek. A legtöbb lakás nálunk Hollandiában lakásszövetkezetek kezében van, de tudom, hogy nagyon nagy érdeke függődik a bérlőknek ahhoz, hogy ők is az energiahatékonyságot követelhessék. Nagyon fontos az, hogy a bérlők lehetőséget kapjanak arra, hogy hatékonyabbak lehessenek, vagyis, hogy e, mindenképpen azt szeretnék, hogyha kezül vehetnék az energiahatékonyság kérdését, és ezt mindenképpen bele kellene venni ebbe az irányelvbe. A Azt szeretnénk, hogyha az állampolgárokat be lehetne vonni az energiahatékonyság kialakításába, és meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az energiát akár maguk is előállíthassák. Hol hogy megjegyzéseit nagyon fontosnak tartom, vagyis azt, hogy ezt az irányelvet csatolni kell a többi irányelvhez, azokhoz, amelyek az épületek energiahatékonyságával, illetve a további még most a következő irányelvekkel össze kell kötni, például a vízzel kapcsolatos irányelvvel, viszont nem lehet az hogy most hirtelen az haték, energiahatékonyság kapcsán elfelejtjük azt, hogy másfajta hatékonyság is létezik, és majd következő irányelvben pótoljuk azt. Egyetértek Belet kollégával is, aki beszélt arról, hogy mennyire fontos az, hogy maga a az, ár, az energiaszámla átlátható legyen. Ez az irányelv és a következő irányelvek remélhetőleg kihatnak arra, hogy az állampolgárok megkapják a megfelelő hatékonyságot, és lehetőséget kapnak arra, hogy jobb információt kaphassanak, és valóban a jobb információ a saját fogyasztáshoz szóló információval kezdődik. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Egy kis szervezési megjegyzés. Először is a Galileo fellövését elhalasztották, nem ma kerül rá sor, hanem holnap. Gondoltam magamban, akkor most időt nyertünk, de ez csak egy kis reménység volt, halovány kis remény. A tolmácsok ugyanis még negyed órát adnak nekünk, de több időt nem, de ezt az időt még felhasználhatjuk még öten szeretnének hozzászólni, és még Claude és a bizottság. Tehát azért mégiscsak kérném, hogy legyünk rövidek, mert akkor mindenki felszólalhat. Tikau asszony a következő, parancsoljon. Ah, mulțumesc, domnule președinte. Nagyon szépen köszönöm. Rövid leszek. Az energiahatékonysággal kapcsolatos intézkedések nagyon fontosak. Hiszen ez a legolcsóbb módja annak, hogy energiát takarítsunk meg. A 3%-os kvótáról, illetve arányról szeretnék szólni, amelyet említettek az energiahatékonysággal kapcsolatosan az középületek esetében. 3 százalék, mint célkitűzés, a felület 3 százaléka. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon merev cél. Az épületek hatékonyságára vonatkozó jelentés jelentéstevője voltam. Úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatandó a nagyobb energiahatékonyság az épületek esetében, de azt hiszem ez egy túl bürokratikus, túl merev célkitűzés, és nem is vagyok biztos abban, hogy elérjük azt, amit szeretnénk, mégpedig az energiahatékonyság növelését. Azt hiszem, rugalmasnak kell lennünk. A tagállamok, a hatóságok nagyobb mozgásteret igényelnek. Hogyha egy ilyen célkitűzést határozunk meg, a középületek területén, akkor ezt nem szabad a felülethez kötnünk, sokkal inkább az energiahatékonyságot magát kellene számszerűsíteni. Néhány szót szeretnék szólni a vidéki területekről is. Láttam nemrégiben egy jelentést, amelyben az állt, hogy a városi és a vidéki területek szükségleti teljesen máshogy néz ki, és teljesen más energiaforrásokat is hasznosítanak. Ezért nagyon fontos a módosítók révén megpróbálni foglalkozni a vidéki területekkel is, ahol vannak különleges szükségletek, és ahol szintén meg kellene változtatni azt, ahogyan az energiát felhasználjuk, és növelni kell az energiahatékonyságot. Elnök, köszönöm szépen, a kolléga. Uh, thank you, Chairman. Uh, some uh, remarks in Czech. Köszönöm, elnök úr. Csehül fogok beszélni. Protože, uh... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetem adni a jelentéskészítőnek, mert az energia hatékonyság nagyon fontos ahhoz, hogy el lehessen érni a céljainkat. Elmondhatom azt, hogy az előttünk lévő javaslat tekintetében az energiahatékonyság definíciója nem megfelelő, és egy kicsit összezavart az is, hogy nem igazán tudjuk azt, hogy eh, hogyan sikerül elérnünk eh, az energiahatékonyságot a különböző százalékarányokkal. A célok, az 1,5%-os cél és a 3%-os megtakarítás a hőszigetelésnél, a középületek esetében, ez már a, az, arra emlékeztet, ami a múltban nálunk a megoldás volt. Hogyha, sikerül, hogy, hogyha sikerülne befolyásolni az energiaszolgáltatónak a fogyasztók viselkedését, hogy elérjék az 1,5%-os célt, akkor azt nem tudnám még érteni, de tudom, hogy ez úgysem lehet. A cseh vásárló erő tekintetében az energia költségek magasabbak, mint Nyugat-Európában. Ez arra ösztönöz bennünket, hogy spóroljunk, mert hogyha még plusz központi intézkedések is vannak arra, amelyek megfelelnek ennek a, az igénynek, akkor ezt nem szabad administratív módon szabályoznunk. A, beszélnünk kell a gazdaság struktúrájáról, és ipari országokban másfajta felhasználás, és nem lehet a meglévő fogyasztás mellett ezt elérni. Tehát szerintem meg kell nézni pontosan ezeket az intézkedéseket, nem lenne az jó, hogyha a zöld gazdaság vizióján megfelelően azt a gazdaságot eltüntetnék, amiből tulajdonképpen élünk. Eh, presidente, eh, vamos a ver... Del Castillo asszony. Elnök úr, az elmúlt hetekben találkozók sorára került sor meghallgatásokra, különböző frakciók szervezésében, és itt kirajzolódott egy közös nevező. Mégpedig az, hogy nincs értelme egységes intézkedéseket megvalósítani az összes tagállamban az energiahatékonysági célok elérésére, mivel a helyzet az egyes tagállamokban nagyon különböző. Voltak sikertörténetek, egyik másik országban sikerült nagyon jó eredményeket elérni. De egy tagállam tapasztalatát kiterjeszteni az összes EU tagállamra, Ettől el kellene állnunk a józan paraszti ész alapján. Az egyes tagállamokban ugyanis nagyon különbözik egymástól a helyzet. A, tag, a tagállamokban tehát csak akkor tud működni az irányelv, hogyha energiahatékonysági célot, célokat fogalmazunk meg, mégpedig 2020 20%-os megtakarítást érünk el. Ezt csak akkor érhetjük el, hogyha rugalmasak vagyunk. Tehát más szóval csak akkor, hogyha minden tagállam pontosan tudja, hogy milyen célt kell elérnie, és milyen mértékben kell hozzájárulni a közös célkitűzéshez. Ehhez mindenképpen elengedhetetlen, hogy a tagállamok együttműködve talán a bizottsággal bizonyos paramétereket állapítsanak meg és kritériumokat, arra vonatkozóan, hogy minden egyes tagállam milyen mértékben járuljon hozzá a közös célhoz. Itt egyfajta rugalmasságot kell biztosítani az intézkedések tekintetében ugyanis csak is a tagállamok tudhatják azt, hogy mely eszközök működnek az adott tagállamban. Minden javaslatot ebben az irányelvben, valamint mindazt, amit a bizottság mond, és amit mi itt mondunk a parlamentben, valamint amit a jelentéstevő mond, ezt egy indikatív dolognak kell tekintenünk, hiszen itt ellenőrzésről, felügyeletről, átláthatóságról van szó. Ezáltal megtudhatjuk, hogy az egyes tagállamok egyetértenek-e az energia hatékonysági, energia takarékossági célkitűzésekkel, és hogy minden ország meg tudja valósítani ezeket a célokat, vagy sem. Adott esetben talán azt is előirányozhatnánk, hogy bizonyos támogatásokat biztosítsunk az energiahatékonyság javítására, de a legfőbb dolog az, hogy a tagállamok világos célt fogalmazzanak meg, a bizottság meghatározhatja előzőleg a célokat, de a tagállamok maguk tudják azt, hogy milyen eszközökkel tudják elérni ezeket a célokat. Az eszközöknek rugalmasnak kell lenniük, és minden egyes tagállamnak ezeket az eszközöket tudnia kell alkalmazni. Ez véleményem szerint az alap, és erre kell épülnie az energiahatékonyságnak. Hogyha energiahatékonyak akarunk lenni, akkor egy nagyon észszerű és hatékony irányelvre van szükségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök Kárinsz kolléga. Thank you very much, Chair. A lot already... Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok minden elhangzott itt már. Röviden kitértek itt többen egy olyan dologra, amiről én is szeretnék beszélni. Az energia megtakarítás az nem ugyanaz, mint nem egyenlő energiahatékonysággal. Ugyanis energia megtakarítást sokféle módon el lehet érni, az egyik az energiahatékonyság növelése. A másik az egész egyszerűen úgy, hogy nem gyújtjuk föl a lámpát. Nagyon sok energiát tudnánk megsporolni ebben az épületben, hogyha lekapcsolnánk a villanyokat, hogyha kikapcsolnánk a légkondicionálást, nagyon sok energiát megspórolnánk, nyomorultól éreznénk magunkat, de nagyon sok energiát megspórolnánk. Például a másik módja az energia termelés, illetve az energiafelhasználás csökkentésének a GDP összezsugorítása. Sajnálatos módon például az én hazámban nagyon komoly energia megtakarításokat láttunk a múltban, mert összement, csökkent a GDP, ugyanakkor ennek a társadalmi ára a magas munkanélküliség volt. Egész egyszerűen nincs munkája az embereknek. Az energia megtakarítás, energiahatékonyság növekedése révén ezzel szemben azt jelenti, hogy a munkahelyek megmaradnak, sőt növekednek, ugyanazt a munkát elvégezzük kevesebb energia felhasználásával. Tehát úgy tűnik, hogy itt két dolgot keverünk egy kicsit. A 368 millió tonna olaj megfelelője energia, mint megtakarítás, az úgy kell elérni, hogy a hatékonyságot növeljük, nem úgy, hogy lekapcsoljuk a lámpát. Tehát eh, ugyanazt a GDP-t hatékonyabban kell előállítani. Olyan hatékonysági intézkedésekre van szükség, amelyek eh, kapcsolódnak a növekedéshez. És egyetértek el Castillo asszonynal, aki azt mondta, hogy eh, nagyon eltérőek az egyes európai tagállamok, vannak olyan tagállamok, amelyekben nagyon kemény a tél, vannak olyan tagállamok, amelyekben nagyon forró a nyár. Tehát nagyon eltér az energia felhasználás Európában. Egy otthon leszigetelése, vagy a 3%-os célkitűzés az önkormányzati épületek vonatkozásában, ugye egy energiahatékonysági lépést is meg lehet hozni buta módon és okosabb módon. Nem annyira azt kell nézni, hogy hány milliméter szigetelő anyagot adtak el egy országban, hanem azt, hogy négyzetméterre vetítve mennyi az energiahatékonysági növekedés. Ezt lehet mérni, erre kellene koncentrálni. A gépjárműiparban tudjuk azt is, Tudjuk például, hogy mennyit fogyaszt 100 kilométeren az az autó, ezt megnézzük. Azt is megnézzük, hogy mennyi, hány gram a károsanyag kibocsátása az autónak. Ezeket az értékeket befolyásolják az autógyártó cégek, és mérhető adatokról van szó. Ugyanígy lehet mérni azt, hogy mennyi energia kell egységnyi össztermék, nemzeti össztermék előállításához. Nem ismerem pontosan a formulát, de ez az az irány, amelyikbe menni kell. Tetszik, amit csinál, és egyetértek az irányelv csapás irányával, de azt gondolom, hogy nem a megtakarításokra kell odafigyelnünk, mert az egy melléktermék. Persze, megtakarításokat akarunk elérni, de az eszközre kell koncentrálnunk, az eszköz pedig az, hogy többet állítsunk elő kevesebb energiával. Az én hazám egy elég zöld ország, Svédországon kívül, a Svédország után mi vagyunk a másodikak a legzöldebb energiatermelés vonatkozásában. Ugyanakkor, ha a GDP előállításához szükséges energiát nézzük, akkor az egyik legkevésbé hatékony ország vagyunk. Tehát a hatékonyságot kell javítani, többet kell gyártani, és kevesebbet felhasználni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bálcsitis kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégám, Karin Szúr, nagyon helyesen vázolta fel a helyzetet, így fest a helyzet a balti államokban. Nagyon sok a problémánk, és a szovjet időkre vezethető vissza, hogy nagy a lemaradásunk. Sok olyan középület van nálunk, amelyeket fel kell újítani, de ez a folyamat nem zajlik olyan gyorsan, ahogyan szeretnénk. Jó, ambiciózus céljaink vannak, sokat vitatkoztunk arról, hogy hogyan tudjuk elérni a célokat. Én úgy vélem, hogy ezek stratégiai célkitűzésekké válhatnak. Sok éghajlatkutató, tudós, nagyon ijesztő dolgokról beszél az éghajlatváltozással kapcsolatosan. Konkrét intézkedésekkel kell neki látnunk a helyzet megváltoztatásának, ezért nagyon üdvözlöm a jelentéstevő által elkészített szövegtervezetet. Természetesen lehetetlen minden problémát megoldani egyetlen egy szöveg révén. Szeretném támogatni, hogy minden tagállamban legyenek kötelező célok, és legyen egy ellenőrzés a tekintetben, hogy hogyan valósítják meg ezeket a célokat az egyes tagállamokban. Említették már, hogy a helyzet nagyon különböző a tagállamokban, mind éghajlati tekintetben, mind földrajzi tekintetben, ezt fontos figyelembe vennünk. Fontos a közbeszerzések hasznosítása is céljaink elérésére, és meg kell értenünk azt, hogy a mi célunk európai parlamentként az, hogy az eljárásokat, szabályokat a közbeszerzések tekintetében megváltoztassuk, annak érdekében, hogy változzon a jelenlegi helyzet, ugyanis jelenleg az emberi tényező nem játszik nagy szerepet, sok pénzt, sok időt takaríthatnánk meg a, hely, a rendszer megváltoztatásával. A célok nehezen elérhetőek, mindannyian tudjuk miért, ezért szeretném mindenképpen támogatni a jelentéstevőt, és azt hiszem konkrét intézkedésekkel kell neki látnunk a feladat elvégzésének. Egy olyan rendszerre van szükség, amelyet majd később tudunk tökéletesíteni, elnök. Most röviden megadnám a szót a bizottságnak, és utána a Klótúrmesnek, vagy akár fordítva is, nekem mindegy, az a lényeg, hogy benne maradjunk az időben. A bizottsággal mindenképpen beszélünk majd részletesebben is, hiszen még a kérdésekről beszélnünk kell, illetve a válaszokról, úgyhogy lehetnének, lehetnek most egy kicsit rövidebbek is talán. I'll try. Természetesen röviden fogok fogalmazni még a szokásosnál is rövidebben. Elnök úr, igen, 20%-os eh, célkitűzésünk van, egy célkitűzés, amelyet az EU magának eh, szabott 2007-ben az összes intézmény egyetértésével. A eh, lényeg az, hogy ezt az ambiciózus célkitűzést el tudjuk-e érni. Hogyha van egy olyan irányelvünk, amely ezt szolgálja, akkor ezt meg kell hozni, és azzal viszont egyetértünk, hogy a részletekről lehet vitatkozni. A 8-as cikkel kapcsolatban, amit hallottunk, vagy a 6-os cikkel kapcsolatban, amit hallottunk a képviselőktől, ezekre a részletkérdések még megvitathatóak. Nyilvánvalóan nem lehetséges mindenre válaszolnom, ami itt elhangzott, egy-két dologra tudok csak kitérni. Vidal Quadras eh, úr felvetette a kapcsolt eh, termelés eh, kérdését, illetve arról beszélt. Nyilvánvaló, hogy más és más a szerepe a központi fűtésnek az egyes városoknak. Valójában még Barcelonában is terjed a központi fűtés, tehát nem igaz az, hogy ez csak az északi országokban megoldás az energiapolitikára. A hőtárolásos kapcsoltermelési módszer pedig azokra a gondokra jelenthet megoldást, amikor a megújuló energiaforrás csak időről időre vagy időszakosan áll rendelkezésre. Amit Vidák Vadrasz úr mondott a hatodik cikkről, nevezetesen, hogy nem méltányos az, hogy az alternatív erőforrások energiahatékonysági célkitűzéseit előzetesen ellenőrizze az Európai Európai Bizottság. Nos, ezt azért tettük be, mert az energiahatékonysági kötelezettségek része az igazolás, illetve az, hogy nem visszafordítható az energiahatékonysági növekedés. Hogyha az alternatívokat így írják le, akkor az ex-ante igazolást, az előzetes igazolást is el tudjuk fogadni. Ami a gazdasági növekedést illeti, megint Karenz úr és Vidal Quadras úr által elmondottakra utalnék. A hatástanulmányunk azzal számol, hogy folytatódik a gazdasági növekedés, sőt gyorsul a gazdasági növekedés. A gazdasági nehézségek idején, mint most nagyon nehéz olyan energiapolitikát kitalálni, amely nem az energiahatékonyságra koncentrál, egyrészt a pazarlás csökkentése, másrészt pedig a növekedés beindítása, serkentése tartozik ide hogyan tudjuk eh, például a bankokat rávenni arra, hogy eh, eh, újra kölcsönadjanak, ez a gazdasági kérdés, és ehhez kapcsolódik az, hogy hogyan lehet a bankokat meggyőzni arról, hogy energiahatékonyság növelő projektekre adjanak kölcsönt. Tehát vannak olyan megoldások az energiahatékonyság területén is, amelyek kifejezetten a növekedés szolgálatába állíthatók. Tehát úgy számoltuk, hogy 2020, ra 34 milliárdot volt hozzá a GDP-hez, ez a hatékonyságnövelési csomag, és 400 ezer új munkahelyet teremthet. Kalárska Bobinska asszony utalt arra, hogy az egyes országok körülményei eltérőek, és beszélt arról, hogy hogyan fogalmazzuk meg a célkitűzéseket. Erre válaszolva hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság a javaslatában kifejezetten arra kéri a nemzeti kormányokat, hogy nemzeti célkitűzéseket szabjanak meg az abszolút energiafogyasztásra van levetítve ez a célkitűzés, de minden tagállam ezen belül figyelembe veheti a nemzeti kívánságait. Hogyha nincs meg a 20 százalék, akkor kerülhetnek szóba a kötelező célkitűzések. De Castillo, tehát Kolárszka Bobinsk asszonynak azt mondom, azzal nyugtatnám meg, hogy az energiaintenzitás célkitűzést nem kell meghatározni. de Castillo asszony azt mondta, hogy ha ezt a megközelítést alkalmazzuk, akkor elveszítjük a kötelező intézkedéseket a tagállamok jelenleg 14%-os megtakarítással számolnak, nem pedig 20%-kal. Tehát ha nincsenek kötelező célkitűzések, akkor kötelező intézkedések kellenek. Vagy kötelező intézkedés, vagy kötelező célkitűzés kell. Itt most megállok, és majd később folytatjuk ezt a vitát. Claude Turmes I will not be able to... Nem leszek képes arra, hogy minden részletre kitérjek, csak a nagyobb pontokra szeretnék koncentrálni. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását a vita során. Amit de Castillo asszony is elmondott, ez egyfajta dilema. A kormányok elutasítják a kötelező célkötőzéseket, és ezért arra kényszerítenek bennünket, hogy kötelező érvényű intézkedéseket fogalmazzunk meg. Amit én javaslok, és amit majd módosításként is benyújtok, azt fogom javasolni, hogy ezt fejezzük ki energia célokban, pont ezt javaslatot elkezdtél asszony is, és itt van a lengyel elnökség képviselője is, hogyha a kormányok kész lesznek arra, hogy tárgyaljanak a nemzeti célkötözéseikről, jelenleg nem igazán vesznek részt a játékban, és szerintem egyértelmű célokkal, számaratokkal kell szembesíteni őket. Ez egy célkötözés, amit nekünk tetszik, vagy nem tetszik, elmondhatják majd általános elképzelések arról, hogy milyen indikátorok kellenek. Az energiaintenzitás GDP-ként az nem igazán megfelelő, mert lehet, hogy ezt, eh, hogyha magas a bankot, magas a GDP, és eh, eh, tehát ezek az indikátorok a bizottság részéről ezek bruttó értékek. És EU és nemzeti szempontból is meg kell vizsgálni azt, hogy mekkora primér energia van az infrastruktúra esetében. Ha nincsenek konkrét adatok, akkor soha nem fogjuk tudni azt, hogy hova kell befektetnünk. Az energia és a, az input-output kérdése, még az acéliparban is, azt mondhatjuk, hogy ez jó a benchmarkok szempontjából, de az acéliparban azt lehet mondani, hogy ez acél, az nem acél. 150 fajta különböző acél van, és ezeket nem lehet egymással összehasonlítani. Tehát ez az elképzelés az energiaintenzitás kapcsán, amit mindig is támogattak bizonyos lobbisták, az nem lehetséges, mert nem fog sehova se vezetni bennünket, legalábbis nem oda, ahol a jó indikátorok vannak. Ebben az összefüggésben megpróbálok majd egy rövid dokumentumot összeállítani, amelyben elmagyarázom azt, hogy mit jelent a célkitűzés, és, és véleményem szerint miért ez lenne a legjobb út arra, hogy mehessünk. A 3%-os célkitűzés kérdésében a azt jelenti, hogy a kormányoknak 33 éve volt arra, hogy renoválják a, a teljes épületállományokat. 2014-ben kezdődik ez, és 2047-ben fog ez végződni. Tehát tényleg túlságosan ambiciózus lenne az, hogy az épületállományt az önkormányzatok, a kormányzatok renoválják most, illetve 2047 között nem ellenzem az alternatívákat, de szerintem legalább az ambíció maga legyen meg. A hatos cikkel kapcsolatban elmondhatom, hogy sokan támogatják a másfél százalékot. Piper úr megjegyzése a kisebb termelőkkel szem kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban értékelték azt, hogy milyen kötelezettségei vannak az Egyesült Királyságnak a kisebb termelőkkel szemben. Nem volt igazából arra bizonyíték, hogy ez káros lenne a kisebb termelők számára, Azt láthattuk, hogy a kis vállalkozások esetében ez előnyös is <laughs> volt. Elnök, a tolmácsok munkaideje lejárt. Két percet még kaphatnék? Aztán utána meg befejezzük angolul, mondja Turmes úr. Két, két perc, aztán... De, de csak két perc, utána pedig vége mondja az elnök. Tehát a tíz perc, a tíz, tízes szikkel kapcsolatban a kapcsolattermelés. Miért vetettem ezt fel? Szerettem volna egy vitát arról, hogy mik a kritériumai a költséghatékonysági elemzésnek. Hogyha megkérdezzük a cégeket, akkor azt mondjuk, hogy ez nem hatékony. A Dán modellnél a Dán kormány meghatározta azt, hogy mik a kritériumai annak, hogy mi a költséghatékonyság. Hogyha nem határozzuk meg ezt, akkor mindig lesz egy kis kapu, és pontosan ez van benne a bizottság javaslatában, és ezért készülök arra, hogy legyen egyfajta vita a kritériumokról a költséghatékonyság tekintetében. Provéra úr az ön megjegyzése a történelmi, a műemlékekkel kapcsolatban. Itt lesz majd egy nyilatkozat, amit aláír minden árnyék jelentéstevő. Szeretnénk utalni a épületekkel kapcsolatos irányelvre, és a 3% nem fog vonatkozni a műemlékekre. Az EU irány, az EU jogszabályok kapcsán három különböző dokumentumot kell még egyszer elolvasni, tehát ez majd ez pontossá teszi. Utolsó pontként igaza van abban, hogy egy kulturális váltás is ez. Be kell vonni az állampolgárokat, a különböző ö, kis másokat is képezni kell, tehát mindenképpen nyomást akarunk gyakorolni a bizottságra azért, hogy több pénzt kapjunk, mert a fogyasztói szervezetek számára is fontos ez, el kell kerülni az energia szegénységet. A következő héten Strasbourgban a rendelkezésükre állok, hogy személyesen is beszéljek önökkel a részletekről. Köszönöm az időt, elnök, köszönöm szépen a tolmácsoknak is, és ma meglátjuk, hogy a következő alkalommal hogyan fog ez alakulni. November 7-e a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm.